Kérem, mindenki foglaljon helyet, kedves kollégák. A négyes uh, pontban egy meghallgatás uh, lesz a minimális szenvedekkel kapcsolatban, a kisebbségekre vonatkozóan, de uh, először néhány megjegyzésem lenne. Először is a napirend elfogadása, hogyha nincs ellenvetés, akkor ezt ellen elfogadottnak tekintjük. Aztán a július másodikai, január tizedikei, június 11-ei és december 7-ei jegyzőkönyvek elfogadása, ha nincs ellenpont, és akkor ezt elfogadjuk. Nincsen tolmácsolás horvátul, dánul és gélik nyelven. Aztán, ami a, megjegyzi, a koordinátorok döntéseit illeti, jelentéstevő kinevezése Makovej asszony a KONT jelentéséhez az OLAF által végrehajtott vizsgálatokra vonatkozó jelentésben nyilván tudják, hogy ez az európai ügyészséggel kapcsolatos együttműködésre vonatkozik. Aztán elektronikus szavazás lesz ma 6 órakor, és emellett még az ECON bizottsággal is lesz majd még egy szavazásunk a PHS C50-es teremben. Kérem, hogy mindenki legyen ott. Két libe szavazás és egy ekonna való közös szavazás lesz. Csak, mivel csak ketten vannak itt, remélem, hogy azért ők mindent jegyeztek. Akkor ezzel rá is térnék a négyes napi rendi pontra. Sok szeretettel köszöntöm a vendégeinket ezzel a napi rendi ponttal kapcsolatban. A négyes pont egy meghallgatás az EU-ban élő kisebbségekre vonatkozó minimum szabályokról. Ez egy mini meghallgatás a minimál szabályokkal kapcsolatban, ahogy a kollégák tudják, ez egy saját kezdeményezésű jelentés ugyanebben a témában. Nagy úr a jelentéstevője ennek a kérdésnek, aki itt van velünk. Nagy úr jelentéséhez benyújtottak módosító javaslatokat a kollégák, ezek után a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők most közösen kompromisszumos javaslatokat dolgoznak ki, és szeptember 27-ére tervezzük a szavazást a bizottságban. Ebben az összefüggésben a mai meghallgatás célja, hogy további szempontokat vessen fel a kompromisszumok kidolgozásához. Nagyon fontos és nagy tiszteletű szakértők vannak itt közöttünk. Gabriel Togenburg például, aki jogi, szinyor jogi tanácsadó az alapjogi ügynökségben, aztán Michael Deutsch, aki az iskolák és többnyelvűség egység vezetője, az EAC, a CSZ-ben, Zita eh, George Diu, aki eh, alapjogi policyvel foglalkozik a DJ Justban, eh, Jana Balazova, adminisztrátor, aki a Roma Koordinációs és Diszkriminációmentesség Programban dolgozik, illetve Marco Leidecker, aki itt van az Európa Tanács részéről, a keretegyezményt fogja bemutatni, Gabriele Hrabanova, végrehajtó igazgató, aki az Európai Roma Grassroots szervezetek szervezetéből jött, a hálózatából László Bukovski, a szlovák kormány, kormány megbizotja, a Nemzeti Kisebbségek ügyéért felelős kormány megbizott, illetve Szlezák Ed Edit, aki a midász képviseletében, tehát a kisebbségi nyelvi napilapok szervezetének képviseletében van itt, és most pedig nagy úrnak fogom megadni a szót, bevezesse a témát. Köszönöm szépen! Kedves kollégák, kedves meghívottak, kedves vendégek, szeretnék köszönetet mondani ezért a meghallgatásért. Ez egy kivételes meghallgatás, ez egy nagyon fontos téma, amiről beszélünk, és próbálunk minimális minimum szabályokat kidolgozni a kisebbségi, etnikai kisebbségek számára. Nagyra értékelem az együttműködést, az árnyékjelentéstevőkkel, a nemzeti delegációkkal, és szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy az európai polgárok között több mint 50 millióan vannak, akik más nyelvet beszélnek, mint az ország főbb többségi nyelve és hogyha elfogadjuk ezt az anyagot, amely az Európai Bizottságot felszólítja arra, hogy egy jogszabály dolgozzon ki a kulturális nyelvi oktatási jogok minimális sztenderdeire vonatkozóan, kizárva, ebben nem tartoznak bele a politikai jogok, ez azt gondolom, hogy nagyon fontos előrelépés lenne, nem csak a tagállamok számára, hanem világszerte. Az Európai Unió vezető szerepet játszhat ebben a politikai, ezen a politikai területen is. Nagyon fontos ez a téma, a kisebbségi sztenderdek nem gyöngítik, hanem erősítik a közösséget, ahol a kisebbségek élnek, és az egész Európában, és ez garantálja az ő jogaikat. Köszönöm szépen köszönöm szépen a jelentéstevőnek, nagy úrnak. További késlekedés nélkül meg is adom a szót Togenburg úrnak az alapjogi ügynökség részéről. Körülbelül 7 percet tudunk adni, tessék öné a szó. Köszönöm szépen, hogy meghívták az ügynökséget. Há Három eh, aspektusra koncentrálnék, az egyik az EU kompetenciája, aztán az Európa Tanács és az EU közötti eh, össze, eh, kapcsolatok, illetve néhány szempont a jelentéssel kapcsolatban. Kezdem a kompetenciákkal. Az a téma, amiről ma beszélünk, ez érdekes, mert attól függ, hogy kivel beszélünk, attól függ az, hogy ki hogy látja ezt a helyzetet. Egyes, helyzetet egyesek azt mondják, hogy az Európai Uniónak semmi köze ehhez a témához, ami a nemzeti e, e, kisebbségekre vonatkozik, ez szubszidiaritás alá tartozik, és e, jobb lesz, hogy az Európai Unió ebben nem vesz részt. Mások azt mondják, hogy az Európai Unió az új csillag a horizonton, ez az új Európa tanács, ami a nemzeti kisebbségeket illeti, új eszközök eh, állnak rendelkezésre, eh, európai szinten. Azt hiszem, hogy mind a két megközelítés alapvetően rossz. Az elsővel kezdve azt gondolom, hogy főleg attól függ az egész, hogy milyen sokszínűség menedzsmentről beszélünk, és ettől függ, hogy az Európai Uniónak van-e kompetenciája, vagy nem. Ez a sokszínűség menedzsment három szintről szól. Egyrészt ki az, aki beléphet az ország területére? Természetesen itt a harmadik országok lakói, EU-s polgárok, akár migránsok is felvetődnek. A második szint az az, hogy hogyan integráljuk az ország területére érkezetteket, hogyan tudjuk a szociális inklúziót megvalósítani, hogyan küzdjük a diszkrimináció mellett. Így mind az EU, mind a tagállamoknak erős szava van. Aztán van egy harmadik szint a sokszínűségmenedzsmentben, amely a prezervációról, a megóvásról, megőrzésről szól. Ki az, eh, akinek joga van a megőrzésért, a megóvásért, a síkra szállni. Ebben az Európai Uniónak nincsen sok kompetenciája. Itt a regionális autonómia, az önkormányzás, az ön meghatározás kérdéseinek szabályozása a tagállamokra van bízva. Aztán, hogyha rátérünk arra a kérdésre, hogy az EU és az Európa Tanács milyen kapcsolatban állnak egymással, Nos, az Európa Tanács maga az arany standard, ami a kisebbségi jogokat illeti, és azt gondolom, hogy az is marad ezen a területen. Az ügynökség örül annak, hogy nagy úr jelentése utal az az iránymutatások, ötös számú iránymutatásra. Ezt 2005-ben fogadták el, amely azt mondja ki, hogy az Európai Uniónak meg kell próbálnia a nemzetközi jogból felmerülő kötelezettségek végrehajtását ösztönözni, hogyha annak tárgya az európai jog alá tartozik. Hogyha a keretegyezményt vesszük, akkor a, külön, a keretegyezmény különböző előírásait három csoportra oszhatnánk. Vannak olyan rendelkezések, amelyekhez az Európai Uniónak nincs hozzáfűzni valója, mert regionális autonomiáról, kollektív identitásról van szó, egyetemi oktatás, anyanyelven való biztosításáról, stb. Ebbe az Európai Unió nem igazán tud beleszólni. Aztán a második csoport a jogok köre, amelyben az Európai Unió segíthet a soft law eszközeivel, politikai ösztönzőkkel segíthet ezek megvalósulásában. Például arról van itt szó, hogy hogyan lehet biztosítani azt, hogy a kisebbségekhez tartozó személyek jogai tiszteletben tartsák. Aztán a harmadik csoport, amelyben az Európai Uniónak joga van komoly Európai Unió jogszabályokat elfogadni. Például az keretegyezmény 10 per 3-as pontja szerint jogunk van anyanyelvünk, anyanyelven információt kapni. Aztán az Európai Unió elfogadta a 94-es 64-es rendeletet 2010-ben, amely erről szól, tehát pontosan erről van szó, hogy a közvetlen hatást biztosítsa az Európai Unió, tehát a két szervezet nagyon erős szinergiákat valósít meg. Bármilyen nemzetközi konvenciónak van egy közös magja, és itt az közösségi magja, amelyben az Európai Uniónak lehet szava. Az utolsó dolog, amit szeretnék említeni, ez maga a jelentésre vonatkozik, ez 30 bekezdésből áll. Itt is lehet csoportosítani, látják, hogy én nagyon szívesen csoportosítok. Itt is három csoportot határozhatunk meg. Van kb. 12 pont, amely az elveket újra megerősíti, nem ajánlásokat tartalmaz. Aztán van egy következő tucat, kb. 12 pont, amely, mind, amely olyan jogokról szól, amelyekben mind az Európai Unió, mind a tagállamok rendelkeznek kompetenciával, és ez hát, hát nehéz, vannak itt nehézségek. Például, ha megnézzük a 21-es bekezdést, fel, az Európai Parlament felhívja a tagállamok, az Európai Bizottságot, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyeknek jogukban álljon kisebbségi nyelven vagy anyanyelvükön oktatásban részesülniük. Nos, hát az Európai Bizottság ezt hozzá tud járulni, de azt várni, hogy az Európai Bizottság ezt biztosítja, ez túlmegy az Európai Bizottság hatáskörén. Aztán vannak olyan rendelkezések, amelyek csak, vagy csak a tagállamok, vagy az Európai Unió kompetenciájába tartoznak. Négy pont az Európai Uniót emelít ki, ezek nem annyira problematikusak. De ha megnézzük a 22-est, itt arról van szó, hogy az Európai Bizottságnak integrált támogatást kell biztosítani kisebbség és regionális nyelvek rendelkezésére, illetve az, az oktatásban, iskolai tantervekhez. Ez egy kicsit túl mutat az elvárhatón. Összességében, összességében én azt mondom, hogy egy elem hiányzik. A jelentés főleg a pozitív integrációra koncentrál. Mit tehet az Európai Unió, de mi a második eh, eh, mi a helyzet a másik aspektussal, a negatív eh, integráció. Hogyha erős a nemzeti vagy a regionális szinten az integráció, de a közös piaci elvárások azt követelik meg, hogy a kisebbségeknek megadott előnyöket az egész 500 millió polgár számára biztosítsuk, tehát hogy ezt kiterjesszük, ezeket az előjogokat, akkor ezzel hogyan bánunk, ezt hogyan oldjuk meg, ezt is meg kellene fel, fel kellene vetni. Az utolsó dolog, Két dolgot az Európai Unió kompetenciájának korlátozása, másik pedig az Európai Unió potenciája, az Európai Unió által biztosított lehetőségek arra, hogy erősítsük a védelmet, ezt a két dolgot komolyan kell venni. Külön, köszönöm szépen. Köszönjük szépen, most pedig akkor Leidecker úr, illetve elnézést Előbb a bizottsági képviselők kapják meg 7 percre a szót. Eh, so, um, uh, my colleagues and... Kollégám is jó magam, azért jöttünk el, hogy arra beszélünk, amelyet már, amit már Togenburg úr is említett, a bizottsági intézkedéseket, amelyek hasznosak lehetnek a kisebbséghez tartozó személyek védelmének szempontjából. Természetesen a hatáskörünknek vannak korlátai, az alap, kiindulási alap az az, hogy tiszteletben kell tartani a kisebbségi jogokat. Az Európai Unió szerződésének második cikke ezt eh, le is szögezi, le van fektetve és az alapjogi kárta is tükrözi mindezeket a jogokat, és konkrét operatív jogokra fordítja le a szerződésben lefektetett alapelveket. A 21-es cikke a kártának pedig konkrétan a nemzeti kisebbségek alapján történő diszkriminációt elítélés és a kulturális, a vallási és etnikai sokszínűség, nyelvi sokszínűség tiszteletére is felszólít akár az alapjogi kártának fontos része a diszkrimináció mentesség, és az uniós jogszabályok betartására is felhívja a tagállamokat. A bizottság ezen felül azonban semmiféle saját hatáskörre nem rendelkezik a kisebbségek védelmének területén. Ami az Európai Unió szerződését életi illetve az alap jogi kártyát, ezek jogalapként sajnos nem szolgálhatnak más jogalkotási folyamatokhoz. Természetesen a kisebbséges státuszát elismerjük, az önmeghatározása jogát, és a regionális és kisebbségi nyelvek használatának jogát is elismeri az Európai Unió, de ezeknek betartatása az nemzeti tagállami közbe tartozik. És a nemzetközi jog szabályozása alá esik minden más kötelezettség, amit mondjuk az Európa Tanács vagy más eh, eh, szervezetek dokumentumának elfogadásával vállalnak a tagállamok. Az Európa Tanács dokumentumai közé tartozik a Nemzeti Kisebbségek Védelmére szóló keretegyezmény, illetve a regionális és kisebbségi nyelvek európai kártája. Ugyanak az Európai Szerződésre természetesen felruházza hatáskörrel az Európai Uniót, hogy olyan intézkedéseket hozzon, amelyek védelmet biztosítanak a kisebbséges tartozó személyeknek. A hatáskörén belül a bizottság élt is ezekkel a lehetőségekkel, és jogalkotási intézkedéseket hozott, amelyek célja az, hogy tiszteletben tartsák a kisebbséghez tartozó személyek jogait. Ez a diszkrimináció ellenesség elve, az tolerancia és a, az interkulturális párbeszéd, a politikai részvétel, mindezeknek a biztosítása, a többnyelvűség és a kisebbség és egyenes nyelvek használatának megerősítése. A diszkrimináció elleni küzdelem tekintetében nagyon fontos a xenofóbia és rasszizmus elleni egyezmény, Ez az eszköz arra kötelezi a tagállamokat, hogy büntetővé tegyék méghozzá hatékony és arányos büntetésekkel a a gyűlöletkeltést a, és az úszítást a e, személyeket csoportja ellen, a, akiket például a származásuk, etnikai hovatartozásuk, nemzeti hovatartozásuk, ö, ö, rasszuk alapján tesznek ki ilyenfajta gyűlöletkeltő beszédnek, ugyanígy vallás, nemzetiség vagy nemi alapú diszkriminációt vagy gyűlöletkeltést is elítéljük, és a gyakorlatban a tagállamoknak kell megfelelő jogalkotási eszközökkel mindezt betartani. A gyűlölet eh, kelt és eh, kapcsolatos jogalkotási eszközök a kisebbségekről szóló keret egyezménnyel összhangban lépnek fel a kisebbségek diszkriminációja ellen. A bizottság emellett számos más intézkedés is hozott, amely segíti a toleranciát és segíti a és elleni küzdelmet. A bizottság 2016-ban nagy informatikai platformokkal megállapodásra jutott egy eh, viselkedési kódex tekintetében, hogy hogyan kell fellépni a gyűlöletbeszéd ellen. Facebook, YouTube, Twitter, Microsoft Microsoft, illetve most már Google Plus, a Facebook, Dailymotion is csatlakozott ez az egyezményhez, és egyértelmű pozitív eredményekkel szolgált az együttműködés. A civil szervezetek, társadalmi szervezetek azt láthatják, hogy az informatikai cégek a gyűlöletkeltő beszéd esetében, vagy megjelenések esetében 70%-ról már bejelentést tett és fellépett ellenem. A roma ellenes vagy a muszlim ellenes gyűlöletkedés ellen is ö, föllépünk, és ennek ezen küzdelem keretében sikerült olyan információkhoz is jutunk, amelyek célzottabbá tehetik a küzdelmet a gyűlöletbeszéd ellen a jövőben. Egy magas szintű csoport is felállítással került, nemzeti szervezetek és hatóságok, civil szervezetek képviseltetik itt magukat, amely, és ők egy tematikus párbeszédet folytatnak a tolerancia, kapcsán, az intolerancia ellen fellépés kapcsán, például a rómák ellen intolerancia elleni küzdelmet próbálják előmozdítani, illetve a gyűlölet bűncselekmények elleni fellépés segítik, és van egy alcsoport is, amely a nemzeti partnereket segítik majd a gyűlöletkeltéssel kapcsolatos, vagy a gyűlölet bűncselekménye kapcsolatos adatok és információk gyűjtésében. Ezen kívül civil társadalmi és tagállami programok is bevezetésre kerültek, amelyek a gyűlölet bűncselekmények és a gyűlölet beszéd ellen kívánnak fellépni, még, és az intolerancia konkrét formái ellen is felkívánunk lépni, például, ahogy említettem, a roma ellenes intolerancia ellen, itt például kulturális fellépések, programok is segítik az intolerancia elleni harcot. A kisebbséghez tartozó személyek védelméhez hozzátartozik a demokratikus részvétel támogatásos 2017-es jelentésben. Leszögeztük, hogy a bizottság számára prioritást eh, jelent a mobilitás eh, és a részvétel támogatása a társadalmon belül, különösen az alulreprezentált társadalmi csapatok számára. Széles körű demokratikus részvételt kell biztosítanunk például az Európai Uniós választások során, és ez közös felelősségünk. A bevált gyakorlatok cseréjét is segítjük a tagállamok közül, és szeretnénk különösen az alulreprezentált csoportok, például a kisebbségek részvételét erősíteni a demokratikus folyamatokban és a választásokban fontos, hogy demokratikus részvétel támogatásának jó gyakorlatait kicseréljük, és a novemberben sor kerül egy alapjogi rendezvényre, és ahol eszmecsét fogunk folytatni a demokratikus részvételről, az alulreprezentáltak csoportok, például a kisebbségi csoportok részéről aztán a polgársággal kapcsolatos programok is segítik a mobilitást, a befogadást a, a tagállamokban, a kulturális és a nyelvi sokszínűséget szeretnénk általánosságban ezzel előmozdítani, és most átadom kollégámnak a szót, aki a diszkrimináció ellenes bizottsági fellépésre fog fókuszálni. Köszönöm szépen! hallhattuk, hogyha hatáskörökről van szó, akkor az Európai Unió azért rendelkezik a megfelelő diszkrimináció ellenes eh, jogi eszközökkel, az diszkrimináció ellenes irányelv itt az alapdokumentum, közel két évtizede korábban fogadtuk ezt el, és elsősorban a romák elleni diszkriminációt hivatott ez eh, leküzdeni, és az etnikai alapú diszkrimináció ellen léptünk fel első körben az irányelvnek. Köszönhetően a cseh köztársaságban roma gyerekek diszkrimináció ellen sikerült először szabásérdés eljárást elindítani, később a Szlovákia és Magyarország ellen is ilyen eljárásra került sor roma ellenes diszkrimináció kapcsán mi a szerződések őreként a bizottság képviseletében nagyon komolyan vesszük, tehát a szerepünket, ha szükség van erre, hogyha az emberi jogok vagy a szabályok megsértését tapasztaljuk, akkor a bizottság mindenképpen fellép, amit azt láthatják azt szeretném kiemelni az eljárásokkal kapcsolatban, hogy itt a cél nem az volt, hogy szankcionáljuk a tagállamokat, hanem a tagállamokkal szorosan együttműködve szerettük volna javítani a helyzetet, és szerettük volna biztosítani azt, hogy a roma gyerekek ugyanolyan hozzáférést kapjanak a többségi, jó minőségű oktatáshoz, mint a többi gyermek az adott országokban. A romák tekintetében nagyon összetelt a helyzet, és itt most azért beszélek konkrétan a romákról, mert ők képviselik a legnagyobb kisebbséget Európában. Kb. 10-12 millióan lehetnek az unió területén, de a bővítés eh, váró országokban is élnek romák nagy számban és a diszkrimináció nem mindig nyilvánvalóan történik, nyilvánvaló formákban történik. Itt társadalmi, gazdasági kiszorításról is beszéltük, ők, ők valóban nagyon rossz körülmények között élnek arra, meg a XXI. században az Európai Unió tagállamaiban beszéltünk sajnos erről, a romák nem férnek hozzá, nem jutnak hozzá az ivóvízhez sok esetben természetesen szemkrezma már elképzelhetetlen, de hát azért nyilvánvalóan az egészségügyi helyzetet rontja, és a gyermekek nagyon sokszor gyógypedagógiai intézményekben helyezik el, holott ugyanolyan egészségesek, mint a többi gyerek, csak esetleg hat évesen nem beszélt megfelelő szinten a többségi nyelvet, vagy a mozgásos készségeik nem olyan szinten fejlettek, mint a többi gyermeknek, ez nem jelenti azt, hogy őket másképp kellene kezelni. A romák helyzete az romák ellenes diszkrimináció, amely széles körben megfigyelhető Európában. Ezek voltak azok az okok, amelyek oda vezettek, hogy az Európai Unió politikai prioritásra tette 2010-ben a diszkrimináció elleni, a roma elleni, diszkrimináció elleni fellépés. Különböző pénzügyi, jogi eh, eszközökkel kívántuk a célt elérni, hogy felszámoljuk a diszkrimináció ezen fajtáját, a bizottság pedig monitorozza az előrelépést az egyes tagállamokban, eh, el kell ismernünk, hogy a, eh, nem annyira gyors a javulás, mint azt reméltük, de azért vannak látható pozitív eredmények. Jelenleg a legfontosabb politikai eszköz értékelését végezzük. A 2010-ben ez az, a, a, az uniós Róma integrációs stratégia volt ez az eszköz, amelyet bevezettünk, ennek a végrehajtását monitorozzuk, jelenleg egy online konzultáció keretében kerül sor Értékelse novemberben ez év végén kerül majd sor az eredmények összefoglalására mert hát monitorozzuk a tagállami előrelépést, és szeretném ugyanis világossá tenni, hogy a kirekesztett társadalmi csoportok integrációjának feladata természetesen a tagállamok vállát nyomja, természetesen nekünk is van hatáskörünk, hiszen uniós polgárokról szó, de az alapvető felelősség a tagállamok vállát nyomja, mint említettem de az ő általuk végzett felépéseket a 2020-as európai szemeszter keretében is monitorozzuk, illetve a szerző segési eljárás is kezdeményezünk, hogyha ez nem történik még. A diszkrimináció ellenes fellépések hátterében a 2010-es egyenlőség irányelv áll, mint jogi háttér, ez a foglalkoztatással foglalkozik elsősorban, de tudják talán, hogy az Európai Bizottság egy új irányelve javaslatát tette az asztalra, amely a foglalkoztatás a munkaerőpiacon kívül kiterjeszteni a hatáját e, ennek a korábbi irányelvnek, és akkor most abba is hagynám a prezentációmat, és várom a kérdéseket. Köszönjük szépen! És akkor van még egy előadunk vendégünk a bizottság részéről. Ha megengedi el, akkor néhány szót nagyon röviden szólnék az oktatásról és a kultúrás. Ön, már tart, elnézést kérek, hogy eddig nem láttam önt, de röviden, kérem tényleg röviden, akkor megadom a szót. Ami az oktatás és kulturális kérdéseket illeti, szeretném a, a jogalapot megemlíteni ez a 165-167-es cikke az Európai Unió szerződések, és hát uniónak, az unió szerepe az, hogy támogassuk, segítsük a tagállami fellépéseket, és mindent megtegyünk azért, hogy a tagállamokban megfelelő szakpolitikai intézkedések szülessenek meg, és ezek eh, szolgálják a mi uniós céljaink végrehajtását mi a támogatási pénzügyi programjákat erre használjuk, ahogy azt már Tokenburg úr is elmondta, itt, itt van egy arany standard, egy aranymérce, az Európa Tanács az irányadóit számunkra, a regionális kisebbségi nyelvek európai kártája az a nyelvi, az a jogi alap, a, amelyet sajnos nem minden uniós tagállam ratifikált, de az oktatás és a kultúros nyelvhasználat területén ez szolgál irányadó mérceként, de az itt eh, szabályozott ügyeknek a végrehajtását mi is támogatjuk, és nemrégiben egy javaslatot tettünk az asztalra, amely nyelvtanulásra vonatkozik, és amely figyelembe veszi a nyelvi sokszínűséget itt Európában, nem csak a az uniós uh, hivatalos nyelveket, hanem a többi nyelvet is figyelembe véve uh, szeretnénk uh, megerősíteni valamennyi Európában beszélt nyelv oktatását, ezt mi politikai testületként és mint támogatási alap végezzük az Erasmus program keresztül például szintén valamennyi nyelv, valamennyi európai nyelv oktatását és tanulását támogatjuk. Ide tartoznak bizony kisebbségi regionális nyelvek is, és ezen nyelvek oktatása, tanulását és támogatjuk nem csak a hivatalos nyelveket, és júniusban például eh, örömömre szolgált az, hogy um, az Európai Parlamentben beszéltünk a kisebbségi nyelvoktatások, kisebbségi kultúrák támogatásáról. Ez tehát egy olyan terület, ahol megpróbálunk minden tőlünk tehetőt megtenni azért, hogy a lehetőségeket megteremtsük, és ezeket eljutassuk mindenkihez, de nyilvánvalóan a jogi lépéseket a tagállamok tudják megtenni, de mi segítjük mindezt a bevált gyakorlatok cserébe, és szeretnénk, hogyha a nyelvi és a kulturális sokszínűségét az Európai Unióban minél inkább elismernék és erősítenek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon fontos, specifikus aspektus volt nyelvi aspektusok. Köszönöm szépen ezt a kiegészítést. És akkor most rátérünk az Európa Tanács képviseletében Márko Leidecker előadására. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen először is a meghívást. Nagy megtiszteltetés, ez nagy öröm, eh, hogy itt lehetek főleg azért, mert egy olyan témáról van szó, amely úgy tűnik, hogy kezd lendületet kapni. A nemzeti kisebbségek védelméről van szó. Az elkövetkezendő percekben röviden két témára térnék ki. Az első az Európa Tanács szerepe. Nagyon örülök arra, hogy annak, hogy az Európa Tanácsot többször is megemlítették, egy kicsit részletbe, részletekbe is mennék, de nyilván nem leszek teljesen kimerítő. Másodszor pedig néhány szót szólnék arról a keretegyezményről, amely a nemzeti kisebbségek védelméről szól, ennek a működéséről, struktúrájáról, és talán ennél is fontosabb, hogy megemlítek néhány kulcsfontosságú kisebbségi védelmi pillért vagy alapkövet. E, kezdeném az Európa Tanács szerepével. Nyilván nem lepi meg önöket az, hogy az Európa Tanácsnak nagyon hosszú e, e, története van ebben a, ezen a területen. A nemzeti kisebbségek védelmét először 1994-ben említették meg, ami az első olyan év volt, amelyben elkezdték ezzel foglalkozni. In 1993 Uh, following the, well, the, the disintegration of 1993-ban az uh, korábbi Szovjetunió, uh, illetve a korábbi Jugoszlávia felbomlásával etnikai konfliktusok merültek fel, ez nagyon fontossá vált ez a téma. 93-ban egy csúcs találkozón nagyon fontos eszköz merült fel, az egyik az a keretegyezmény, amely a nemzeti kisebbségek védelmére vonatkozik, a másik pedig az európai regionális és kisebbségi nyelvek kartája. Ezen év június 19-20-án voltak ezek a szerződések 20 évesek, úgy elég nagy konferenciát, kétnapos konferenciát eh, szerveztünk, eh, számos miniszter látogatott el Strasbourgba, és ez azt mutatja, hogy mind a két eszköz még nagyon életben van, nagyon fontos szerepet játszik mind a mai napig. Ami a monitorozást és a standardek meghatározását illeti, és az eddig említett két eszközt, az Európa Tanács gyakran kapja eh, azt a feladatot, hogy eh, az együttműködési eh, a tagállamok együttműködési erőfeszítéseit erősítsék. És a nemzeti kisebbségi jogszabályalkotás Albániában, Örményországban és Ukrajnában ezekben az országokban is segítséget nyújtottunk, és ezeken a területeken eh, gyak, eh, nagyon gyakori az együttműködés a hágai nem, eh, nemzeti kisebbségi megbizottal. Aztán a Velencei Bizottságra is utalnom kell. Ez 99 óta számos véleményt fogadott el, alkotmányos, illetve legislatív témákban számos európai országban, csak néhányat említenék meg, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Magyarország, Litvánia, Montenegro, Molde, Moldova, Románia és Ukrajna. És nagyon sok különböző témát fed le, köztük az állami nyelvek használata, a kisebbségi nyelvek használata, kisebbségi oktatás, a nemzeti kisebbségek státusza, aztán az autokton kisebbségek státusza. Ez őshonos kisebbségek státusza, ezek nagyon fontos kérdések. Nincs túl sok időm, de az állásfoglalás tervezettel kapcsolatban felvetnék még néhány témát. És tájékoztatást, tájékoztatást adnék az egyezmény aktualizálásával kapcsolatban. Fontos említeni azt, hogy a keretegyezmény az egyetlen jogilag kötőérvényű multilaterális eszköz, amelynek egyetlen célja a nemzeti kisebbségek védelme. A tárgyalások lezárása a 90-es években nagyon-nagyon fontos vívmány, mind a mai napig. A keretegyezmény ratifikálói a kisebbségi jogok széles katalógusát fogadják el. Ezek között szerepelnek a következők a teljesség igénye nélkül. A kisebbségi nyelv használata magán, köz életben, írásban, szóban, a kisebbségi nyelven használt nevek használata, aztán a saját magán oktatási intézmény létrehozása, illetve a kisebbségi nyelv elsajátítása. A keretegyezmény emellett a tagállamokat arra kötelezi, hogy a kisebbségi jogok megéléséhez megfelelő környezetet teremtsenek. A tanárokat oktassák, hozzáférhessenek a, a tankönyvekhez például. A keretegyezmény nem olyan szerződés, amely vakon csak a kisebbségi jogokra koncentrál, hanem a társadalom sokkal inkább a társadalomban arra ösztönzi a harmadik feleket, hogy a nemzeti kisebbséghez tartozó személyeket fogadják el, számukra elfogadható környezetet hozzanak létre arra ösztönzi az államokat, hogy megfelelő kisebbségi politikát fogadjanak el, és ezzel aktívan emellett aktívan monitorozza egy öt évenként elkészült véleménnyel a kisebbségi jogok helyzetét. Ezt egy bizottság készíti ezt a véleményt, a tanácsadó bizottság az Európa Tanács tartozó miniszterek ajánlására 39 eh, miniszter ratifikálta ezt az eh, egyezményt, és Koszovóban is eh, érvényes ez. A 39 országból 25 Európai Uniós tagállam. Ugyan ez nem egy EU-s eszköz, de tudva azt, hogy a 28 tagállamból 24 eh, ratifikálta vagy aláírta ezt az egyezményt, ez nyújtja a legszélesebb körű eh, védelmet az eh, a nemzeti kisebbségeknek. Hozzá kell adnom, hoz, hozzá kell tennem azt, hogy a regionális és kisebbségi nyelvek kartáját is aláírta 16 Európai Uniós tagállam és hogyha még van egy kis időm, akkor néhány kulcsfontosságú jellemzőjét, hadd mondjam el ennek az keretegyezménynek, és általában a kisebbségi jogok védelmének, amelyek fontosak lehetnek az állásfoglalás megtárgyalásában. Első és nagyon fontos téma, nincsen általánosan elfogadott nemzetközi definíció arra vonatkozóan, hogy mi a nemzeti kisebbség nagyon sokszínű ez a megközelítés, és ez nagyon különböző nemzeti definíciókat tesz lehetővé. A keretegyezmény emellett nem rendelkezik, ugye ilyen, sem rendelkezik ilyen definícióval, és ebben nincs egyedül, nincsen olyan szövege sem az ESZ-nek, sem, sem az OECD-nek, amelyek ilyen definíciót tartalmaznának. Ennek a következménye, hogy az keretegyezmény keretén belül az egyes aláírók definiálják e, ezt, de biztosítani kell azt, hogy senkit ne fosszanak meg a e, keretegyezmény e, védelmétől a tanácsadó bizottság által adott megjegyzések vagy vélemények remélhetőleg párbeszédhez vezetnek egyes tagállamokon belül és államok között is. Definíció hiánya oda vezet, hogy nagyon rugalmasnak kell lenni az eszköz alkalmazásában, amelynek célja a nemzeti kisebbségek védelme. A definíció hiánya tehát egy másik fontos pillért tehet szükségessé a nemzeti kisebbségek védelmében, ez az önazonosítás, vagy az azonosság joga, a keretegyezmény hármas bekezdésnek első pontja ez, az önazonosság joga tehát, hogy ez egy alap garant, alapvető garantált jog. A nemzeti hogyha a nemzeti kisebbségi státuszt mások, de nem ide tartozó szervek vagy személyek határozzák meg. A keretegyezmény szerint ezt a jogot jó hiszeműen kell alkalmazni. Ez a bekezdés, és most idézek, ez nem határozza meg az, hogy egy magánszemély önkényesen úgy döntsön, hogy valamelyik nemzeti kisebbséghez tartozik, tartozzon, hanem itt objektív kritériumok alapján kell ezt meghatározni. És ez a keretegyezmény harmadik jellemzőjére vezet át, mely szerint a keretegyezmény nem diszkrimináció ellenes eszköz, nem csak mentességi eszköz. Én hallottam erről a szempontról, de ez csak egy az különböző jellemzők közül, vagy feladatok közül, és most lenne még egy idézet, amit szeretnék megosztani önökkel. A 4 per 2-es bekezdés szerint megfelelő intézkedéseket kell hozni eh, annak érdekében, hogy eh, gazdasági, szociális, politikai, kulturális eh, területeken, területen megvalósuljon a teljes egyenlőség a nemzeti kisebbséghez és többséghez tartozók között. És egy kulcsfontosságú bekezdés, mely szerint a kettő kettes bekezdésben elfogadott intézkedések nem szabad, hogy diszkriminációnak ezt nem szabad diszkriminációnak tekinteni. Tehát ez nem a diszkrimináció mm, megszüntetését célzó eszköz önmagában. A keretegyezmény nem egyedül határozza ezeket meg. A 92-es ENSZ nyilatkozat a nemzeti vagy etnikai kisebbségekhez tartozó személyekről szóló nyilatkozat a 8-as cikkben hasonló rendelkezéseket fogalmaz meg. Mind a két eszköz, a, mind az ENSZ nyilatkozata, mind a keretegyezmény a második világháborút követő jogi megközelítés eredményét tükrözik általános emberi jogi eszközökkel kívánták elérni eh, a nemzeti eh, kisebbségek eh, védelmét, különböző egyezményekkel, illetve diszkrimináció ellenes eszközökkel. Persze emellett szükségessé válhatott a tagállamok részéről az, hogy pozitív intézkedéseket hozzanak annak érdekében, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek védelmét biztosítsák. Tudom, hogy már nagyon sokat beszéltem, és próbára tettem a türelmüket, elnézést ezért, de igyekeztem érdemben hozzájárulni az önök által folytatott párbeszédhez. Nagyon sok a nemzeti kisebbséghez tartozó személy nyomás alatt van, vagy úgy érzi eh, ezek a csoportok, hogy nyomás nehezedik eh, rájuk, eh, és fontos csatát kell megvívniuk. Remélem, hogy sikerül ebben támogatást adni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a kiváló ismertetést a keretegyezményről. Az Európai Unió esetében teljesen más a helyzet. Mi nekünk nem lehet keretegyezményünk, még bonyolultabb a helyzet a kisebbségekkel, eh, ezért eh, beszélünk másról az előadásainkban. Eh, egészen más eszközökkel élünk, nincs átfogó megközelítés, különböző kisebbségekkel kapcsolatban különböző munkát kell végeznünk. Nagyon hasznos az Európa Tanács tapasztalatát megismerni, mert ez egy nagyon hosszú időre visszanyúló tapasztalat, amit fontos ismernünk. Köszönöm szépen, most pedig az Európai Roma szervezet vezetőjéhez, Gabriela Hrabanovához fordulok. 7 percre önél a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a kedves meghívásukat a mai meghallgatást meghallgatásra, hölgyeim és uraim, mi nagyon üdvözöljük a minimális normákra vonatkozó munkájukat az EU-ban. Nagyon fontos, hogy a romákat jogilag elismerjék kisebbségként az EU-ban, és annak határain kívül is. A mi hálózatunknak az a célja, hogy a roma populáció mindennapi valóság világát bevigyük az EU intézményekbe. 30 tagunk van, Törökország és Ukrajna is tagja a hálózatunknak, az Európai Kulturális Örökség gazdag és sokszínű, és a romák jelenléte ezt nagyban színesíti a kopenhágai kritériumok alapján, azonban a kisebbség védelme nem garantált. A különböző tagállamok különböző normákat alkalmaznak arra vonatkozóan, hogy kiszámít kisebbségi csoportnak etnikai, fai, nemzeti kisebbségekről egyaránt beszélnek. Fontos, hogy egységesüljön a fogalomrendszer és a kisebbségek jogait és védelmét meghatározzuk diszkrimináció és mindenfajta rasszizmus ellenében. A romák kisebbségként való elismerése igen fontos. Az ő esetükben különösen fontos a normák felállítása. Kelet-Európában élnek a legnagyobb roma populációk, cseh köztársaságban kulturális és politikai e, jogokat is élvez a közösség, ahol én is e, élek, ugyanakkor ez nem jár azzal, hogy a diszkrimináció, marginalizáció és a fizikai fenyegetettség felszámolásra került volna Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban. Az állam nem ismeri el nemzeti kisebbségként a romákat, az Egyesült Királyságban pedig a nemzeti kisebbség fogal fogalmát sem határozták meg, ugyanakkor a cigányokra, utazókra, mint csoportra, fai csoportra utalnak. Több javaslat történt például az olasz parlamentben a nemzeti kisebbségként való elismerésre, de sikertelenül Németország elismeri a romákat és a szintiket, de a migránsként érkezett migráns hátterű romákat nem. Fontos lenne az állam által való elismerés. Ausztriában is hasonló a helyzet. 93 óta etnikai csoportként elismerik a romákat, de ez az elismerés csak az úgynevezett őshonos, a 15. századtól az országban élő romákra vonatkozik. A 60-as évek óta érkezett romák nem élvezik ugyanezt a jogállást, pedig túlnyomó többségük ekkor érkezett. Írország múlt évben ismerte el az utazókat, mint kisebbséget, a romákat azonban nem. A finn romákat a finn alkotmány nemzeti kisebbségként ismeri el a roma polgári monitorból vettem ezeket az adatokat, ez egy civil kezdeményezés, nagyon sok a kihívás, szakpolitikákra lenne szükség a romák bevonása érdekében, pénzügyi támogatásokra lenne szükség a kirekesztés megállítására, és pro-roma intézményeket kell támogatni a cigány ellenesség leküzdése érdekében. Minden országban vannak intézmények a gyűlölet, bűncselekmények, gyűlölet beszéd ellen, és regionális szinten is. Minden spanyol tartományban működik például most már gyűlöletbeszéddel és diszkriminációval foglalkozó ügyész, ugyanakkor ezek a struktúrák fragmentáltak és nem segítenek a romákon. A cigenyelenes bűncselekményeket általában az illetékes szervek nem ilyennek minősítik és általában is törékeny a romák helyzete a különböző országokban, a politikai szándékon és a társadalmi hangulaton múlik a helyzetük. És romáknak nincsen anyaországa sem, a kulturális örökség, a nyelv ápolása, és a minimális normák a védelemben igen fontosak. Európa nagyon sok szempontból reményt ad és garanciát jelent. 2015 óta az Európai Parlament foglalkozik a cigány ellenességgel, illetve 2017-ben a Szorája jelentés is elkészült, de a romák helyzete csak romlott több százados diszkrimináció és marginalizáció folytatódik a minimális normákban az etnikai és nemzeti kisebbségekről is kell, hogy szó legyen. Különösen fontos a fogyatékkal élő és az LMBTI emberek helyzete a kisebbségeken belül a kisebbségi csoportok tagjainak a szolgáltatásokhoz, javakhoz, információhoz is hozzá kell férniük, és megfelelő képzéseket kell szervezni. Megbékélő vagy békítő bizottságokat kell felállítani valós és rendszer szintű konzultációval, az érintett csoportok bevonásával helyi és regionális szinten kell előrelépni, enélkül nem találhatunk megoldást a hatékony diszkrimináció ellenes küzdelemre. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. László, László Bukovszkinak fogom eh, megadni a szót. A Szlovák Köztársaság Kisebbségügyi Kormány Megbizotjának tessék öné a szót. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Elsőként szeretném megköszönni a meghívást. Ugyanahogy ön is a fölvezetőjében említette, Szlovákiából érkeztem, de a házszabályzatát kihasználva anyanyelven magyarul fogom tolmácsolni gondolataimat, ezzel is kifejezve, hogy a kisebbségi jogokon belül milyen fontosnak tartom a nyelvi sokszínűség elvének biztosítását. A mai tanácskozás témája hogy egységes kisebbségi jogi minimum elfogadásának a felvázolása uniós szinten, és a mai gyakorlati lehetőségek, buktatók bemutatása, amiket az érvényes nemzetközi jogi keret garantál, illetve okoz. A kisebbségi jogok köre viszonylag széles skálát ír le, de számomra azon belül a nyelvi jogok biztosítása és kiszélesítése prioritást élvez a nyelv közvettő és befogadó eszköz és az egyén illetve a közösség identitásának legfontosabb eleme. röviden tehát a nyelvi jogok fontosságára szeretnék kitérni és néhány általam fontosnak vélt dologra rámutatni. az eu ban nincs egységes közösségi jogrendszer a kisebbségvédelem területén de az unió bővtése politikájának a kisebbségek védelmében nagyon fontos szerepe volt a ninety es években az európai tanács keretében két kisebbségi szerződés született ahogy itt már utaltunk rá a nyelvi karta ninety three ban és a keret, kisebbségi keretegyezmény. A szerződések létrejöttében nagy hatással bírt az a politikai felismerés, a volt Jugoszláv és a volt Szovjetunió területén lezajlott súlyos etnikai konfliktusok kapcsán, hogy szükség van szabályokra a kisebbségek védelme érdekében. Ezzel tulajdonképpen a kisebbségvédelem konfliktus megelőző eszközé is vált. E két alapvető kisebbségvédelmi dokumentum szabja meg Európa, ezen belül is az Európa Tanács országainak valós mozgásterét a nyelvi jogok alkalmazásában is, és persze a tagállami hazai jogrend. A nagy kérdés napjainkban az, hogy az elmúlt két évtized gyakorlata beváltotta-e e két sarkalatos jogi dokumentumhoz fűzött fűződött reményeket, és képesek-e hatékony jogvédelmet nyújtani. Ahogy itt utaltunk rá, a Karta 98 tavaszán lépett hatályba. A karta definíció alapján a nyelvi sokszínűséget mutatja, hogy több mint 80 regionális és kisebbségi nyelv létezik Európában. Ugyanakkor, ahogy szintén utaltunk már rá, ki kell emelni, hogy számos tagállam nem csatlakozott a kartához, vagy nem ratifikálta azt az európai és a nemzetközi dokumentumok ellenére ugyanakkor ma mégis több kérdés tisztázása szükséges például mit is értünk a nyelvi jogok alatt. a nyelvi jogok elismerhetők e önálló jogként vagy csak más jogokkal együttesen léteznek? szerintem és ezzel a megállaptással nem vagyok egyedül a nyelvi jogok vitathatatlanul összefüggésben állnak más alapjogokkal gy többek között a véleménynyilván tanítás szabadságával, a lelkiismereti és vallásszabadsággal, stb., de a nyelvi jogok léte, illetve nem léte összekapcsolódik a demokrácia elvével is. A nyelvi jogok elismerését és alkalmazását a demokrácia alappillérének tekintem. Az anyanyelv használatának a joga a legtöbb életviszonyban jelen van. Az egyes alapvető jogok érvényesítése tehát csak a nyelvi jogok széles körű biztosítása mellett képzelhető el ezért a nyelvi jogok az általános és egyetemes emberi jogok szerves részét, részét képezik és mind a második mind a harmadik generációs jogok között kell helyet kapniuk. napjainkban a nyelvi jogok kérdése óhatatlanul előtérbe került és ennek több oka is van. A magánszférában történő nyelvhasználaton túl rendkívüli jelentősége van annak, hogy az adott állam és szervei mennyire biztosítják az anyanyelv használat jogát az állami szektorban, a politikai, gazdasági, szociális és kulturális jogok megvalósulásával ö, kapcsolatosan. A kisebbségi nyelvek megjelenítésének formái közül számomra kivételes jelentőséggel bír a vizuális formában való megjelenítés a vizuális kétnyelvűség többnyelvűség alkalmazása tagállami szinten néhol biztostva van törvényi kötelezettség és lehetőség szintjén mely csaknem felöleli a magánszféra és az állami tehát a közigazgatási szféra teljes sznterét. teljesen más kérdést vet fel az a tény hogy milyen mértékben jelenik meg ez a mindennapi gyakorlatban. a vizuális kétnyelvűség alkalmazásának módja és gyakorlata hűen tükrözi egy adott kisebbségi nyelv státuszát az adott országon belül, aminek azonban nagyon sok például társadalmi és politikai összetevője is lehet. Alkalmazásának több üzenete van, e, a kisebbség tagjaiban erősíti és növeli az önbizalmat saját anyanyelvük használatára, a többség számára pedig közvetíti a nyelvi sokszínűség elismerésének pozitív példáját. Ugyanakkor a kisebbségek számára elősegti a társadalmi felzárkózást lásd például a romák esetében. ahhoz hogy a nyelvi jogok vizuális szinten biztostva legyenek és a valóságban olyan módon jelenjenek meg ahogy ezt elképzeljük elsősorban a jogi lehetőségeket kell megteremteni és egyéb intézkedések útján szorgalmazni a kötelező gyakorlat végrehajtását amihez nélkülözhetetlen például az infrastrukturális feltételek biztostása a tagállamok jogalkotásának harmonizálása óriási feladat hiszen nem ritka jelenség hogy a chartán belül vállalt kötelezettségek és a hazai jogalkotás végrehajtása nem halad kéz a kézben. ugyan a több állami, állam jogrendjében megjelenik az idevágó törvényes alap de a gyakorlati végrehajtáshoz nagyon sok adminisztratv akadály hárul összhangban kell hozni a nyelvi jogok gyakorlatát a hatályos törvényi kerettel. több tagországban kormányzati szinten a kisebbségi jogok érvényestése politikai alkutárgya. mindenképpen szükséges hogy a kisebbségi jogokra és azon belül a nyelvi jogokra úgy tekintsünk mint az általános emberi jogokra. ehhez persze nylt párbeszéd és olyan európai szintű szabályozás kell mely képes választ adni azokra az elvárásokra amit a kisebbségvédelem megkván tehát kötelező jogi háttérre van szerintem szükség. a gyakorlati problémáktól függetlenül azonban mégis fontos hangsúlyozni a charta és a keretegyezmény jelentőségét. rendkvül érzékeny kérdés az uniós kisebbségvédelemmel szemben támasztott elvárások de úgy érzem itt a megfelelő alkalom hogy a legjobban bevált európai gyakorlatokon alapuló megoldási javaslatok alapján egy olyan határozat szülessen amely zöld utat biztost a kisebbségi minimum elfogadására aminek szerves része lesz a nyelvi jogok garantálása is. Köszönöm szépen! Thank you very much. And... Köszönjük szépen, és akkor utolsó előadónk az eszmecsere előtt egy újabb szemponttal fogja gazdagítani az eszmecserét. Az a MIDAS, az Európai Kisebbség és Regionális Nyelvi Napilabok Egyesületének elnöke, Slezák Erét. Hölgyek, urak! Nagyon köszönöm, hogy a Kisebbségi Napilapok Asszociációja, a MIDASZ nevében jelen lehetek, és tolmácsolhatom szervezetünk véleményét, észrevételeit, javaslatát a jelentéssel kapcsolatban. Szövetségünk 2001-ben alakult a kisebbségi napilapok főszerkesztőinek javaslatára, akik több mint tíz nyelvterületről érkeztek egész Európából, hogy aktivitásaikat koordinálják. Szervezetünk az elmúlt 17 év alatt a kisebbségi igények és érdekek szócsövévé és információforrásává vált. Tapasztalataink az elmúlt 17 évből azt mutatják, hogy a kisebbségi napilapok egyik jellemzője egész Európában, a meglehetősen behatárolt olvasóközönség, nagyon gyakran a nem éppen stabil finanszírozás és a meglehetősen alacsony létszámmal dolgozó szerkesztőség. A 27 kisebbségi napilap, amely ma a Midasznak tagja, e, ezen napilapok jelenére és jövőjére is rányomja bélyegét a digitalizáció. De más tendenciákat is tapasztalunk. Például némely kisebbségi napilapot az utóbbi időben bezártak, másokat nagy mediális házak vásároltak meg, vagy pedig fuzionáltak. Bezárták például az Ír Lá című napilapot, vagy a Galícia Hoxet. Nagy mediális ház természetesen nem magyar nyelvű, vásárolta fel az egyetlen szlovákiai magyar napilapot, az Újszot. Fuzionált a katalán El Pont és az Avui, vagy pedig néhány finnországi svéd nyelvű napilap ezért is a jelentést a Midas nagyon-nagyon pozitívan fogadta, és nagyon örülünk, hogy ez, ez a dokumentum megszületett. Ennek vonatkozásában nagyon fontosnak tartjuk a sokszínűség biztosítását. Az információk kisebbségi nyelven történő befogadása és közlése alapvető jelentőségű a kulturális identitás megőrzése és a szabad véleménynyilvánításhoz való jog gyakorlása szempontjából is. A nemzeti kisebbséghez tartozók mindemellett egészen könnyen kerülhetnek hátrányos helyzetbe, és ezért először is pozitív intézkedések segítségével de facto azonos helyzetet kell teremteni számukra. Az egyes tagországok tehát legyenek kötelesek mind a törvényes, mind pedig a politikai keletvertételeket megteremteni, hogy a médiában a társadalom sokszínűsége megfelelő teret kaphasson. Fontos gondolnunk arra, hogy a legtöbb kisebbségi napilap több évtizede létezik, és szorosan kapcsolódik az adott földrajzi területhez és magához a kisebbséghez. Ezek a napilapok saját tapasztalatból ismerik a kisebbségi helyzetet és a kisebbségek fejlődését. Ezért nem csak mint időszerű, hanem mint egy történelmi információforrásként is szolgálnak. Felmérésekből tudjuk, hogy az idősebb generáció számára kisebbségének napilapja szinte az egyedüli információforrás. Fontos tudatosítani, hogy ezek a napilapok nem csak mint puszta információközlési eszközként szolgálnak, hanem a kisebbségi érdekek szócsöveként is funkcionálnak, amelyek a nemzeti médiában és napilapokban csak nehezen találnak meghallgatásra. Az lenne a cél, hogy a kisebbségi és a többségi nemzet médiája is egyidejűleg az egész társadalmat informálja a kisebbségeket érintő dolgokról, miközben toleranciát és az interkulturális párbeszédet támogassák. Fontos lenne elérni, hogy a többségi média ne csak akkor informáljon a kisebbségekről, ha a negatív dolgok történnek. Tapasztalataink szerint a kisebbségi média sarkalatos problémája a finanszírozás. Sok európai országban meglehetősen korlátozott a kisebbségi napilapok közpénzekből történő finanszírozása. Ez a tény a mai nehéz időkben éppen a nyomtatott média számára súlyosbítja az egyébként is feszült helyzetet az alacsony számú olvasói létszám, ami nem a kisebbség érdektelenségből, hanem magából a kisebbségnek a lélekszámából adódik, tehát emiatt nagyon sok napilap nem profitabilis. A kisebbségek lélekszáma és sok, sok esetben előregedett demográfiai struktúrája, tehát nem tudja biztosítani a gazdaságilag kiegyensúlyozott lapkiadáshoz szükséges feltételeket, ezért a kisebbségi napilapok finanszírozásának európai szintű lehetőségekkel való kiegészítése nagyon fontos lenne. Ugyancsak a MIDASZ tapasztalatából mondhatjuk azt, hogy a hálózatban végzett munka, ahogy ez a MIDASZban is történik, segít a kisebbségi napilapoknak hatékonyabban szerveződni és tapasztalatokat cserélni. A hálózatba tömörülés egyidejűleg nagyobb súlyt biztosít a napilapoknak az egész európai struktúrában, hiszen a Midas is több mint 3 millió, 3 millió olvasó tudhat maga mögött. Ezért mi nagyon támogatjuk azt, hogy a kisebbségi napilapok és egyáltalán a kisebbségek szerveződjenek, hogy közösen tudják képviselni érdekeiket. De más lehetőségeket is biztosít az ilyen típusú szerveződés. Például a Midasban, hogy csak a házunk táján maradjak, a Study Visit programjain keresztül ismeretbővítési lehetőséget biztosítunk az újságíróknak. Nagyon fontos lenne ezt a programot fejleszteni és bővíteni más mediális ágazatok, különösen az elektronikus média irányában. Ebből a célból a tagállamok által biztosított lehetőségek mellett további pénzközökre van szükség az újságírók és a nemzeti mediális szektorban dolgozók további képzéséhez, hogy konkurenciaképességüket megtartsuk. És ezen oktatáson belül foglalkozhatnánk nagyon nagy mértékben etikai kérdésekkel, az etnikumok együttélésével, toleranciával, az interkulturális párbeszéddel, a jogok és kötelességek tárgykörével a hírközlés területén. Meggyőződésünk, hogy a kisebbségi napilapok az Európai Unió számára is fontos kommunikációs csatornának számítanak. Éppen a kisebbségek állnak a legpozitívabban az Európai Unióhoz, és az Európai Uniót, mint nagy esélyt, lehetőséget, és azt is mondhatnánk, hogy komoly garanciát tartják számon. Éppen ezért fordulhat elő, hogy a kisebbségi napilapok a nemzeti lapokhoz viszonyítva nem egyszer szinte aránytalanul nagymértékben tudósítanak az európai témákról. De ez azért biztosan, hogy így van jól. Fontosnak tartjuk javasolni, biztosítani a kisebbségek tagjainak újságíróként való jelenlétét a többségi nyelvű média szerkesztőségeiben és a közszolgálati médiaszolgáltatók testületeiben, valamint a közpénzek felhasználásáról szóló döntő hivatalokban való képviseletüket, hogy a kisebbség hangot kapjon és részt vehessen a döntésekben. Ezen felül olyan felügyeleti bizottságokat javaslunk létrehozni, amelyek hatékony jogorvoslati szervként működhetnek, és védségek esetében akár szankciókat is kiróhatnának. Nem szabad megfelelkeznünk, hogy az internet, mint további információforrás a kisebbségek számára is nagyon fontos azonban az állami pénzügyi támogatás gyakori hiánya ezen információforrás minőségére és terjesztési, valamint hozzáférési lehetőségére jelentős hatással van. A nyomtatott és elektronikus médiában tapasztalható technológiai fejlődés hatalmas lehetőségeket is rejt magában. Itt hadd említsek meg egyetlen példát, ami, ami arról a fordítói szoftverről szól, amelyet például az El Periodico is használ a katalán és a spanyol nyelv esetében. És végezetül nagyon röviden hadd tegyek egy javaslatot is a jelentés kiegészítésére a Midas nevében. A tapasztalataink azt mutatják, hogy az európai identitás kialakításához európai közszolgálati médiumra lenne szükség, amely nyomtatott, elektronikus és digitális úton is közvetíti kínálatát. Itt arra gondolunk, hogy nem csak az egyes tagországok hivatalos nyelvén, hanem az Európában honos kisebbségi nyelveken is biztosítani kellene ezt a szolgáltatást. Ezen kívül javasolni szeretnénk, hogy az európai információs irodák hangsúlyosan megkülönböztetett figyelemmel kezeljék a kisebbségi médiát, és vonják be az információközlés folyamatába. Nagyon köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen. Minden előadónak szeretnék köszönetet mondani, és most megkérem az előadónkat, hogy tegye meg záró észrevételeit, különösen mivel az Európai Unióban a kisebbségekről szóló vita, mint hallhattuk az Európa Tanács előadásából és más előadásokból, elég bonyolult, összetett kérdés. E, több kisebbségekről szóló jelentést készítettünk mi is, meg más szakbizottságok is, úgyhogy e, nagy e, úr jelentésébe sok mindent, sokféle szempontot kell belevenni kifejezetten foglalkozik a kisebbségi nyelvekkel a jelentés, mm, különböző előadókat hívtunk meg ebben a témában, illetve más vonatkozásokról is szóltak az előadások, e, illetve e, velünk van az öröksége egy sor kisebbségi jelentésnek is, azok tematikájának is különböző témák, különböző szempontok vetődnek fel. Egyes előadók kifejezetten a szakbizottság előadására utaltak, de most Sogor úrnak adom meg a szót. Mennyi időm van? Egy perc, rendben. Mert jó, beszélhet két percig, megpróbálok úgy szavakban beszélni, slágvortokban, ahogy németül mondják. Az elmúlt tíz évben folyamatosan visszatért a kisebbségek meghatározásának, definíciójának probléma. Úgy gondolom, hogy inkább a tagállamok felelősségére kellene összpontosítanunk, talán helyesebb úgy fogalmazni, felelőtlenségére a diszkrimináció ellenes irányelv alkalmazásában. A második dolog pedig a végrehajtás. Leginkább végre nem hajtásról beszélhetünk. Az ítéleteket, ajánlásokat, határozatokat rendszerint nem hajtják végre, ezért az aláíró tagállamok nem felelnek meg a vállalásaiknak. Az én országom Románia a legjobb példa arra, hogy az EU passzivitással felbátorodva a politikusok, az egymást követő kormányok, a kisebbségi épületek újraállamosításával, a gyűlöletbeszéd megtűrésével és a szabályok csak betűben való betartásával operálnak. Én azt szeretném ajánlani, hogy az EU jog potenciáljára összpontosítsuk inkább, ne a korlátaira, ez a kopenhágai dilemma. Ugye az alapvető jogokat az egész EU-ban csak akkor lehet betartatni, hogyha átfogó kisebbségvédelmi rendszer jön létre saját normákkal és védelmi mechanizmusokkal, talán a frank keresztül. Csak az EU jog hozhatja ezt létre, a parlament Parlament már követelte egy ilyen rendszer létrehozását ebben a ciklusban, az EU állampolgársági jelentésében, illetve külön állásfoglalásokban. Kérdésem, mi más tehetnénk annak érdekében, hogy ezt az ügyet előbbre vigyük? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Sógor úr. Gyurek úr következik most, tessé. Köszönöm szépen. a, a kollektív emlékezethez való jog, az anyanyelv használatának joga nagyon fontosak mindenki identitása, azonossága szempontjából. Nagyon sok Európában kialakult probléma annak tudható be, hogy nincs megfelelő szakpolitika, illetve annak, hogy az intézmények passzívak, pedig fel kellene lépniük a kisebbségi jogok előmozdítása érdekében. Az Európai Unió sem cselekszik. Az Európai Bizottsághoz többször fordultunk már, és a válasz, amit kaptunk, az volt, hogy nem ránk tartozik ez a kérdés. Ezért aztán nagyon hálás vagyok a jelentés készítőjének, az elnök úrnak, illetve mindazoknak, akik a mai vitában részt vesznek. Örvendetes, hogy erről a témáról eszmét cserélhetünk. Nagyon sok a problémánk nekünk is, például a legnagyobb szomszédunkkal, Németországgal. 30 évig működött a bilaterális megállapodás, és az abban foglalt kötelesség vagy előírás az volt, hogy az oktatásban gondoskodni kell a nemzeti identitás ápolásáról. Például problémánk van a Jugendamt működésével Németországban, ez nagyon megnehezíti azt, hogy a gyerekek saját szüleikkel lengyelül beszéljenek. Vagy az a kísérlet, hogy próbálunk kéréseket intézni a német szomszédokhoz, de mindig elhárítják ezeket. Nincsen eszköz a rendelkezések alkalmazásának kikényszerítésére. A Jugendamt kérdés még súlyosabb is ennél igazából a partvonalra szorulnak a kisebbségiek. Nem értik a szomszédaink, hogy milyen fontos, hogy a gyerekek a szüleikkel anyanyelvükön tudjanak beszélni. Nem több ezer kilométeres távolságról beszélünk, hanem a szomszédok nyelvéről van szó, olyan művészek nyelvéről, mint Sinkievics. Teljes mértékben figyelmen kívül hagyják az emberi szabadságjogokat, küzdenünk kell értük, ezért köszönet önöknek, hogy foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Köszönet a bátorságért, hogy felteszik ezeket a kérdéseket a jelentésben. Köszönöm. Bodo Valero következik. Köszönöm szépen. Hogyha a kezetektől kezdjük, akkor az ENSZ jogi nyilatkozatáról beszélhetünk, aztán az Európa Tanács egyezményéről, illetve a kisebbségi jogi keretegyezményről. Mindezek kötelező erejűek, de hát tagállamokat kötnek, és nem közvetlenül alkalmazhatóak az állampolgárokra. Aztán nekünk is van egy saját szerződésünk, ennek a második cikke is kötelező, úgy gondolom, a tagállamokra nézve, de nincs származékos jog, ugye a diszkrimináció ellenes jog anyag működik, de ez nem elegendő. Nemzetközi egyezmények régóta léteznek, mégis olyan helyzetben vagyunk, ahol a kisebbséghez tartozó embereket, emberekkel rosszul bánnak Európában, különösen a romákkal. Ez egy súlyos probléma, úgy gondolom. Hogyha az Európai Unióban minimális normákat akarunk biztosítani a kisebbségieknek, akkor valamilyen mechanizmust kell találni erre mert a jelenlegi helyzetben a tagállamnak kell gondoskodnia az állampolgárai jogainak érvényesüléséről, és mi nem tehetünk semmit. Láthattuk, hogy többször, több helyen nem csak a kisebbségiek, hanem más állampolgárok jogai is sérülnek, mégsem tehetünk semmit. Mi a megoldás? Hogyan tudjuk garantálni azt, hogy a tagállamok betartsák a kötelezettségeiket? szükség lenne valamilyen mechanizmusra, és kíváncsi lennék, hogy az Európai Bizottság szerint milyen mechanizmus lehetne ez, mire van szükségünk. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt ez a szempont, és hadd tegyem hozzá, a bizottság eh, említette, hogy a diszkrimináció ellenes eh, fellépés is ide tartozik hozzánk, a szakbizottsághoz most már teljes mértékben korábban ugye a foglalkoztatásihoz is tartozott, és megállapíthatjuk, hogy nem igazán hajtják végre ezeket az előírásokat. A kisebbségek védelmében nem sokat ér a diszkrimináció ellenes szabályozás. Az Európai Bizottság kemény munkát végez, próbálja érvényre jutatni ezeket a rendelkezéseket, de ez nem vezet sikerre. Jegyezzük meg, hogy ez egy fontos szempont. Köszönöm. Franz úr nak adom most tehát a szót, ön új tagja a szakbizottságnak, már egyszer itt volt, akkor üdvözöltem, de nem volt fenn a fejhallgatója. Köszönöm szépen. Az inkluziós stratégia nem működik addig, amíg föl nem ismerjük, hogy a leginkább diszkriminált személyeket, a romákat nem vonják be a stratégia kialakításába. Hogyha paternalista megközelítést alkalmaznak föntről, akkor ez nem hoz hasznos és tartós változást. Az anti-roma megközelítés tabuizálása nem segít ez kevésbé segít az embereknek a roma nyelvek eh, megtanulásának lehetősége, hogyha az oktatásban a romákat szegregálják például, vagy hogyha romaként a társadalom életében alig tudnak részt venni ezek a személyek. A diszkriminációmentes megközelítés az oktatáshoz eh, nagyon fontos eh, lenne, és a romákhoz, val, a roma társadalomhoz tartozók kizárása gyakran a szabály, gyakran ez eh, az alapeset. Sajnos nálunk Németországban is gyakran megsértik a eh, romák, illetve eh, ezeket a jogokat a romák által való gyakorlását. A másik probléma a korrupció, amely nagyban megakadályozza azt, hogy az inkluziós, tehát az integrációs stratégiára szánt pénzek megérkezzenek a kedvezményezettekhez az NGO-kat be kell vonni, és a roma szervezeteket be kell vonni a pozitív eredmények érdekében. A kisebbségek saját struktúráit erősíteni, támogatni kell. Csak akkor fogjuk tudni ezeket a helytelen gyakorlatokat megszüntetni, hogyha megvalósítjuk azt, hogy az érintett szervezetek egyenlő szinten vegyenek részt a döntéshozásban. Javítani kell a roma és a szinti helyzetét, hiszen évszázadok óta ők is a társadalom tagjai. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Ádámov úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A minimális szabályok elfogadásának kérdése egy nagyon fontos téma az Európai Unióban. Ahogy Nagy úr is mondta, 50 millió olyan polgár van az Európai Unióban, akik a kisebbséghez tartoznak, és ez egy jelentős szám, de azt látjuk, hogy az egyes tagállamokban különböző megközelítések eh, érvényesülnek. Eh, van, ahol egyszerűen nem valósul meg a tolerancia a kisebbségekkel szemben. Az Európai eh, Unió nak szívügye kell, hogy legyen a kisebbségek ügye, ehhez azonban általános pán-európai sztenderekre van szükség. Az egyik legfontosabb kritérium a kisebbséghez tartozó személyek jogainak megóvása, és a kisebbséghez tartozó személyeknek nagyon fontos szükségleteik vannak, egyenlőséget kell biztosítani számukra a kulturális, szociális, politikai jogok terén, ezért fontos ezeket a minimális sztenderdeket elfogadni az ő védelmük érdekében. Az Európai Uniós tagállamokban és a jelölt országokban egyaránt fontos ez. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Mindenki elmondhat a véleményét a képviselők közül, akik szerették volna, és most pedig a jelentéstevőnek, nagy úrnak fogom megadni a szót. Azt kérem tőle, hogy néhány záró megjegyzést tegyen. Ebből a bizott bizottságból és más bizottságokból is ezzel a témával foglalkozó képviselőknek megvan a saját látásmódjuk, hiszen ez egy nagyon széles téma, antidiszkrimináció, eh, a nyelvi kisebbségek, etnikai kisebbségek. Eh, én 2004-ben eh, készítettem egy jelentést, és igyekeztem ezeket a területeket lefedni Badovalero eh, asszony által felvetett eh, témákat is, eh, én is felvetettem. Tehát ez egy nagyon széles skálán mozgó téma, nem olyan egyszerű ezt kezelni. Remélem, hogy itt legalább ez a meghallgatás segített abban, hogy bizonyos alapterületeket felvázoljunk, nem csak ezen szakbizottságba tartozó kompetenciákat illetően, hanem más társadalmi bizottság kompetenciáit illetően is. Most megadom a szót Nagy úrnak, hogy foglalja össze vitát. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek. Speeches, especially to Mr. Bukowski, Főleg Bukovski úrnak szeretnék köszönetet mondani. E, nagyon fontos e, jelenté, nagyon fontos beszédet tartott, e, és ebben felvetette a tagállamok szempontjából és számos fontos aspektust. Én az Európa Tanács korábbi képviselőjeként tudom, hogy mennyire fontos ez a téma 1949 óta az egyik legfontosabb témája az Európa Tanácsnak a nemzeti kisebbségek védelme nemzetközi és jogilag kötelező eszköze van az Európa Tanácsnak erre. Az Európai Unió 28 tagállamából 24 ratifikálta ezt. Ahogy Sógor Csaba említette, emellett a tagállami végrehajtást is meg kell vizsgálnunk hogy az Európa Tanács hogyan monitorozza aktívan e, ezt a témát, ez egy fontos kérdés. Nagyon sok panasz van az Európai e, Unióban. Az alapjogi e, ügynökség részéről is látjuk, hogy az jogok megsértésére számos példa van gyakran alapjogokról van szó. Ugyan tudjuk, hogy vannak bizonyos alap sztenderdek. Az Európai Unió létrehozta a kopenhágai kritériumokat a jelölt országok számára. Most itt az ideje annak, hogy az 50 millió polgár kisebbséghez tartozó polgár érdekében valódi garanciákat hozzunk létre az Európai Unióban, Látjuk az 1,4 millió aláírást a kisebbségi kezdeményezés alatt az Európai Unió bíróságának döntését a Minority Safe Pack kezdeményezéssel kapcsolatban, és minimum standardekre van szükség, minimális szabályokra van szükség a e, kisebbségek védelme érdekében. Ismerjük az Európai Bizottság kompetenciájának a határait. Kérdés, hogy e, persze más területeken gyakran rugalmasak. Az Európai Parlamentnek felelőssége, hogy tovább lépjen, hogy e, ösztönözze az Európai Bizottságot arra, hogy a tagállamokat is ösztönözze a minimális szabályok betartására. nem csak a parlament és 1,4 millió aláíró, eh, hanem az Európai Bíróság eh, is eh, úgy gondolja, hogy a szerződésben igenis van mód arra, hogy kompetenciákat vonjunk le ebből a kisebbség védelme érdekében. Köszönöm szépen. Az Európa Tanács képviselőit kérdezem, hogy úgy érzik-e, hogy reagálniuk kell az itt elhangzottakra. Köszönöm szépen. Igen, csak tisztázni szeretnék valamit, ami ezt az ítéletet illeti az általános bíróság részéről. A bizottság elutasította a Minority Safe Pack kezdeményezés nyilvántartásba vételét. Ez 11 javaslatot tartalmaz az Európai Uniós döntéshozásra. A bizottság azért utasította el, mert nem, a, nem tartalmazta az összes 11 elemre vonatkozó komplett javaslatlistát. Tehát úgy döntött, hogy a bíróság úgy döntött, hogy az Európai Bizottság mind a 11 javaslatot meg kell, hogy vizsgálja, ezt megtettük, és mi azt mondtuk, hogy a 11-ből csak kettő e, esik az Európai Bizottság kompetenciáján kívül, és mi folytattuk a nyilvántartásba vételt A 11-ből 9 tehát az, amelyben kompetenciája van az Európai Bizottságnak, de nem szabad előre menni, az elébe menni az, a kezdeményezés megítélésének. Itt az Európai Parlamentben is lesz egy meghallgatás ennek a témának az értékelésével kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves kollégák! Nagyon jó megjegyzéseket hallottunk a képviselőktől a saját, arról, hogy hogyan látják ők maguk ezt a témát, a saját személyes értelmezésüket megosztották velünk. Ez egy nagyon széleskörű téma. Nagyon köszönjük nagy úrnak a jelentéstervezetét és a meghallgatást, a részvételt. Köszönöm a vendégeknek a e, hozzászólásokat, és köszönöm, hogy időt szakítottak erre a témára. Nyilván nem tudjuk a kisebbségi jogokat teljes mértékben e, kimeríteni. Ez egy nagyon fontos téma, amely a mi bizottságunk kompetenciájába tartozik, és köszönöm szépen, hogy részt vettek ezen a vitán, meg meghallgatáson. go with the presentation by the Commission and afterwards to give the floor to Mrs. Metzola, who's reading something. From Mrs. Omar. Yes. So, colleagues, um, to those of you who are um, not staying for the next point, if you could... Kérem azokat a kollégákat, akik a következő napi rendi ponton nem szeretnének itt maradni, azok csendesen távozzanak. A következő napi rendi pontunk az ötös pont, a belső biztonsági alap létrehozása akik maradnak. Részükre elmondanám, hogy a bizottság javaslatára van szó, a belső biztonság alap létrehozására vonatkozzon. Ez egy jogalkotási csomag, amely következő 2021-2027 közötti több éves pénzügyi keretnek a részét képezés. Monika Holmájár az előadója és ha jól tudom, Roberta Mazzola fogja most ezúttal őt helyettesíteni. Megkezdjük tehát a munkát ezen a jogalkotási javaslaton. Először is a bizottság mutatja be a javaslatát. Körbenézek, itt van-e a bizottságtól az illetékes kolléga, DJ Home részéről. Kicsit hangosak vagyunk, ezért kérném, hogy akik távoznak, csendesen tegyék azt meg, hogy a bizottsági kolléga megkezdhesse a munkát, és aztán Barbara Macula pedig helyettesíti majd az előadónak. Tehát kérem akkor a bizottság nevében eh, mutassák be a javaslat főbb pontjait. Tessék öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget a Libes szakbizottság tagjainak, hogy itt bemutathatom a javaslatot. Ez itt a, az új, a belső biztonsággal létrehozásról szóló javaslat. Levontuk az előző előző a szolid alapból származó tanulságokat, és a belső értékelésből azt szűrtük le, hogy hogy a belső biztonsági alap bizony hozzáadott értékel bír a tagállami fellépések számára akkor néhány példát is mondanék erre. Nemzeteken átnyúló fellépéseket eh, támogattunk, ezt az egyéni tagállamok nem tudták volna így létrehozni. Képzéseket is támogattunk. a bűnüldöző hatóságok munkatársainak képzését, informatikai rendszerek létrehozását, és ez mind-mind hozzáadott értékkel bírt a tagállamok számára. Így pedig a következtetésünk az az, hogy az alap hatája megfelelőképpen lett meghatározva, a bizottsági júniusi közleményé és ezt alá húzta, és ott részletesebb információkat jutatnak a képviselők azzal kapcsolatban, amit itt röviden összefoglaltam. De természetesen hiányosságokra, hibákra, gyenge pontokra is e, e, figyelmesek lettünk, így például a rugalmasság hiányára, a, ami a határvédelmi és a menekültügyi alapot, illetve ezekre vonatkozóan is bemutatjuk majd javaslatainkat, és ott is kitűrünk majd a rugalmasságra, amelynek hiánya eddig megakadály azt, hogy megfelelő helyre alokáljuk a forrásainkat. Egyszerűsítenünk is kell az eljárásokat, tudjuk, hogy ez mindig újra és újra előkerül, itt vannak hiányosságunk mindig túl bonyolultak a az alapok felhasználásának kritériumai, de itt szeretnénk előrelépést elérni, és aztán egy nagy hiba, ami, ha úgy akarják, amit elkövettünk, az az, hogy túl későn került sor a közös monitorozási felvizsgálati értékeléssel, későn dolgoztuk ki a referenciamutatókat, és túl későn értékeltük, monitoroztuk eh, az alapfelhasználását a belső biztonsági alap kapcsán itt láthatják, hogy itt az ötös költségvetési fejezetbe tartoznak a forrásaink, biztonság, ez tehát egy másik fejezet, mint a bevándorlás és a polgári biztonság, és ebben az ötös fejezetben láthatunk tehát összegeket, a belső biztonsági alapra vonatkozóan, de ezek 1,8-as szorzóval meg lesznek szorozva, hogy az összes eh, területet lefedő forrásokat egyben tartsuk a jövőben. Aztán itt a következő pénzügyi, többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslat. Itt a különböző ügynökségeket külön finanszírozzuk, a biztonsági ügynökségeket, az ügynökségek tevékenységét nem a belső biztonsági alapból finanszírozzuk, hanem külön költségvetési tételek határozzák meg az ő forrásaikat. 7 százalékát teszi ki a belső gazdasági alap ennek a költségvetési keretnek, és 2,5-re fogjuk ezt majd megszorozni. Az Európa, a CEPOS, EMCDDA, a kábítószer függősége foglalkozó ügynökség az, a decentralizált ügynökségek, amelyek a belbiztonsági célok meg Valósítását célják. Nézzük meg a hatáját, hogy mi tartozik a belső biztonsági alap alá itt horizontális kérdések, a magas szintű biztonság biztosítása, elsősorban a terrorizmus, a radikalizáció, a súlyos szervezetbűnözés és a kiberbűnözés elleni fellépés. A kiberbűnözés az elmúlt években ütötte fel a fejét, vagy erősödött meg, és aztán vannak itt konkrét megfogalmazott célunk, és itt három konkrét célról beszélünk, ezek is horizontális célok, egyfelől az információs cserének a növelése, ez nyilvánvaló hiányosság volt a, a biztonság területén, aztán e, intenzifikálni akarjuk a határon átnyúló közös e, műveleteket, és ha végül pedig a, a bűnüldözés és a bűn megelőzés terén erősíteni kívánjuk a kapacitásokat. Aztán a konkrét célokon belül nyilvánvalóan vannak külön fellépések vagy prioritások, ki, ahogy szeret ezt nevezni, az információ csere esetében például elsősorban az informatikai rendszerek és hálózatok interoperabilitásának és eh, minőségének a javítása a célja, aktív és megfelelő használatok és cél, ehhez folyamatosan frissíteni kell, de nem elég, ha frissítjük őket, ki kell képezni a megfelelő szakembereket, hogy fel tudják használni az ott eh, tárolt adatokat, és az információ cserem megfelelően e, zajlon, jön a különböző érintett felek és tagállamok között. Aztán határon átnyúló közös műveletek esetében konkrétan miről is beszélünk? Itt közös nyomozati csapatokról beszélünk, közös őrjáratokról, több ilyen közös, konkrét műveletre fog sor kerülni, és az impact fellépések esetében is növelni fogjuk a következő szakpolitikai ciklusban a műveltek számát. Aztán továbbra is finanszírozni fogjuk a múltban létrehozott és hasznos hálózatokat, mint az Atlas, e, hálózat és hasonló uniós hálózatok, amelyek már beváltak, ezeket is ki kell igazítanunk, frissítenünk kell, és javítani kell a koordinációt, az információ cserét, az egyes bűnüldöző hatóságok, az, az Europol, a CEPOL, az EMCD, Ával is, és a nemzeti hatóságokkal javítani kívánjuk ezáltal az együttműködést. Aztán a harmadik cél részletesebben itt ugye a kapacitások erősítésére van szó, hát ez nem egy a rejtélyes cél, itt nyilvánvalóan a képzési tevékenységeket kívánjuk fokozni. Ez, e, nyilvánvalóan elsősorban a rendőrség érintett, itt a jogi szakértők képzése, és így tovább de egyáltalán a kommunikáció a társadalom belül a figyelmfelkeltés, a felvilágosítás is fontos szerepet játszik, aztán a technológia kérdése, hát a támogatások nagy része sok tagállamban pontosan a technológiai frissítésre, képítésre használta, ez sokszor hozzáadott értékkel bír, de sokszor mégiscsak jobban tesszük, hogyha korlátozzuk a felszerelésre szánandó összegeket, és másképp használjuk fel a forrásokat, standard eszközök képítését például a jövőben nem engedélyezzük, hogy ezáltal az alap által finanszírozzák a tagállamok, és összesen 15%-át lehet a felszereléseknek ilyen forrásba finanszírozni. Aztán nézzük meg a decentralizált ügynökségeket. Természetesen továbbra is fogjuk ezeket az ügynökségeket finanszírozni, az Europol, CEPOL és MCDDA esetében tényleg fantasztikus munkáról beszéltünk, ezeket továbbra is támogatni fogjuk. Egyelőre még nem egyértelmű, a bizottság majd konkrétabb számadatokkal fog szolgálni az éves költségvetési eljárás során. És azt is biztosítani akarjuk, hogy az ügynökségeket a programozási időszakban és a végrehajtásba is jobban, intenzívebben bevonjuk. Az európai partnerek, a tagállamok, a hatóságok kéz a kézben kell, hogy programozzák a következő időszakot, és a végrehajtás során is kéz a kézben együtt kell működniük. Nézzük akkor a pénzt. Hogyan osztjuk el a pénzeket a tagállamok számára? Itt nem a kritériumokról beszélünk, hanem, hanem hogy a finanszírozás hogyan oszlik meg. 2,5 milliárd euróról beszélünk, Először lesz egy kezdeti előfinanszírozási eh, rész, ahol a tagállami programokat finanszírozzuk, ez 60%-át fogja kitenni az alapforrásainak, ebből 10% egy további, későbbi általány kiegészítés fog eh, érinteni, amikor az a félidős felülvizsgálat idején a legutóbbi alkalommal sajnos elmulasztottuk a lehetőséget annak, hogy a félidős felvizsgálat idején további kiegészítéssel támogassuk a programokat, pedig ilyenkor ugye újra értékelünk, újra meghatározunk a prioritásokat, és újra kell ennek fényében osztani a pénzeket. Tehát 50 millió eurót majd 2024-ben fogunk szétosztani a 2021-es kritériumok alapján, de az új adatok, a statisztikai számok alapján. És a tematikus eszköz pedig 1 milliárd összeget fog kapni. Itt uniós prioritások kerülnek majd meghatározásra, és komitológiai eljárásban fogjuk ennek a tematikus eszköznek a finanszírozását pontosan kialakítani. Itt vannak az elasztási kulcsok, a tagállami súlyozást láthatjuk, itt nagyon semleges kritériumokról beszélt, 40 százalék az ország területének arányában, 15 százalék a lakosság nagyságának tekintetében, 45 százalék pedig fordított arányban a GDP-vel, azaz a szegényebb tagállamok több pénzhez juthatnak. Majd ez a sárga kritérium is, aztán azt is láthatod, hogy minél nagyobb egy tagállam, annál több pénzt fog kapni, nagyobb támogatást, és aztán a népessége arányosan is növekszik majd a támogatás összege. Biztonsága kapcsolatos kritériumokat itt nem láthatunk, lesznek ilyenek is, vagy gondolkodtunk azzal, hogy ilyen kritériumokat meghatározni, de ez szinte lehetetlen olyan kritérium, amely valami tagállam számára megbízható és egyenértékű kritérium lenne. Ilyet nem tudtuk meghatározni, és ehelyett hoztuk létre ezeket a, a semleges kritériumokat, hiszen egyébként megbízhatatlan kritériumokra tudtuk volna csak támaszkodni. Aztán milyen javításokat javaslunk az új alapok tekintetében, növeljük a finanszírozás mértékét, nagyobb lesz a rugalmasság, ez egy radikálisan új javaslat lesz a rugalmasság tekintetében az alap feltételekhez kötöttsége is megváltozik. A Schengen értékelési rendszernek a tanulságait levonva például szintén új feltételként megjelenik az is, hogy a, az értékelés ajánlásait végre kell hajtaniuk, és itt van mozgástér, hogy mit mennyire teszünk kötelezővé, és milyen feltételeket szabunk, milyen szigorúak lesznek ezek a feltételek. Aztán prioritások meghatározása is változik majd, és fel is függeszthetjük majd kötelezettségszegési eljárás esetén a támogatás folyósítása. Aztán voltak érdekes kritériumok, amelyek a tervédelmi alap esetében hasznosnak bizonyultak, ezeket lehet itt is bevezetni és alkalmazni a belső biztonsági alapnál. Ez gyorsabb alkalmazkodás és végrehajtást tesz lehetővé majd számunkra. És akkor végül pedig biztosítani kívánjuk azt is, hogy a koherencia, az összehangoltság a jogalkotási prioritásokkal erőteljesebb legyen, a, a struktúrás alapokos partnerségi megállapodásokra fogunk törekedni, és más eszközökkel is összekívánjuk hangolni a belső biztonsági alap felhasználását. Tehát azt szeretnénk, hogyha a belső biztonság más-más eszközökben is fontos témává váljon. Ezt szeretnénk elérni ezzel a harmonizációval, összehangolással. Aztán nagyon gyorsan szintén javítást eszközölünk azáltal, hogy nagyobb lesz a társfinanszási ráta bizonyos fellépések esetében. Fontos ezt tényleg meghatározni a hozzáadott uniós értéket, a radikalizáció, elleni fellépésben, vagy az interoperális informatikai rendszerek képítésében. Aztán itt még néhány fellépést szeretnék kiragadni. Amit elmondtam, lesznek olyan fellépések, amelyek nem finanszírozhatók majd, belső biztonsági alapból, például a hagyományos felszereléseket nem kívánjuk, a standard felszereléseket nem kívánjuk ebből finanszírozni, és így tovább. Aztán erről már korábban is beszéltem, ezt átugorhatjuk ezeket a diákat, aztán a rugalmasságot itt részletesebben is elmagyaráztuk a tematikus eszköz esetében. Itt volt az a nagy innováció, hogy a félidős értékelés során még újraosztjuk a pénzt, aztán itt grafikailag is feldolgoztuk a költségvetés elosztását, bal oldalt láthatjuk az 50%-át a pénzek, amelyet 2021-ben osztunk el, aztán lesz a további 10% az a, az a szürke doboz lent, 2024-ben a félidős értékelés során ugyanazon kritériumokon ö, alapulva osztjuk el ezt a 10%-et, de az új adatok fényében kerül elosztásra az a 10%, és azt 2024-ben, a referencia év 2023 lesz, 2021-ben a 2020 a referencia évünk, és a másik oldalon pedig a rugalmasságot képviseli a tematikus eszköz tekintetében, de mi is ez a tematikus eszköz? Ez lehetővé teszi, hogy ugye már létező különböző eszközöket ö, használjuk az uniós fellépések esetében, hogy hozzáadott értékel bíró fellépések jöjjenek létre jelenleg a programozási időszak elején kapják meg a pénzösszeg teljességét a tagállamok, aztán alokálják a prioritásokhoz, és aztán fél időben felvizsgáljuk, hogy a prioritások változtak-e, az ETIAS vagy a PNR esetében változott-e valami, és most az új rendszerben a félidős értékel során újra lehet alokálni, újra lehet osztani a pénzeket a a végrehajtási ügynökség természetesen megkezdik már a programozási időszak elején, vagy viszonylag korán a végrehajtást. A 7 év alatt ugye megfelelő időt kell szállni a végrehajtásra. De 2017-ben viszont az előző programozási időszakban hiába jelentek meg új prioritások, akkor már alokáltunk valamennyi forrást, kiosztottuk a pénzeket, és a, a nemzeti tagállami programokban megosztott programokból tudtunk csak még forráshoz jutni. Az ETIASZ rendszer esetében, a PNR rendszer esetében is azt láttuk, hogy hiába jelentek meg új prioritások, új szükségletek az antiterrorizmus, vagy a radikálizáció elleni küzdelem esetében is, nem volt mozgásterünk, hanem a költségvetési hatósághoz önökhöz kellett fordulni. Ezt nem akarjuk 2024-ben újra megtenni, nem szeretnék erre kényszerülni, ezért a tisztázalajkos rugalmassági mozgástérre, a prioritások újra meghatározása, a források újraosztását is lehetővé fogja tenni. És akkor most itt a, hogyan is néz ki ez konkrétan a tematikus eszköz esetében, tehát két, pro, két év utána a programot a tanács, a parlament elé fogják tárni, és felül lehet vizsgálni a prioritásokat, és a végrehajtási modalitásokról és ezt a cserét folytatni, vagy transzacionális intézkedések, szükségházati intézkedésekre van a szükség, és így tovább, és így tovább. A tematikus eszköz ezen kívül pedig a tagállami programok kiegészítését is lehetővé teszi méghozzá sokkal kevésbé bürokratikus módon. És miért is javasoljuk ezt a tematikus eszközt? Azért, mert nagyobb rugalmasság van szokszó, szükség van arra, hogy kiegészítésre kerülhessenek a tagállami programok, méghozzá valós időben kell támogatnunk célzottan ezeket a nemzeti programokat, hogyha ilyen hosszú bürokratikus eljárásokra támaszkodunk, és a költségvetési hatósághoz kell fordulni, akkor kifutunk az időbe, és ez 8 hónapba is belekerült, ez a tematikus eszköz ennél gyorsabban tudja majd ezt megoldani, és rugalmasabb lesz az egész rendszerünk. Egy másik javítás, amelyet javaslunk a következő programozási időszakra, az az, hogy harmonizálni kívánjuk a struktúrális alapokkal a szabályokat. Már ez a javaslatokat besutatok önöknek. Egy egységes szabálykönyv jön már létre, és a tagállamok, a kedvezményezettek egy egységes szabályrendszerrel dolgozhatok a strukturális és más alapok esetében is. Például a közterek védelme esetében fontos lehet az ilyen típusú együttműködés, például egy építőcég, vagy a civil szervezet, vagy bárki más, aki részt vesz egy-egy ilyen fellépésben, például a radikalizáció elleni fellépésben akkor fordultak a struktúrás alapokhoz, a belső biztonsági alaphoz, és ugyanolyan szabályrendszert kell alkalmazni. Ezt több érintett és kritizálta, hogy már megint változnak a szabályok, és látom, jelölsz az előkor, hogy be kell fejeznem. Igen, változtatunk a szabályokon, de azért, mert harmonizálni kívánjuk ezeket a szabályokat, és ezzel segíteni fogjuk majd a kedvezményezeteket, és egyszerűbbé tesszük a források felhasználását. Nagyon gyorsan a következő dia, itt az eszközök száma, mindezen eszközök felsorolása, amelyek a belső biztonsághoz hozzájárulhatnak, és amit már említettem, két terület van, és ez az utolsó diákálókor, kért terület, ahol nagy erőfeszítésekre van szükség, és ahol a bizottságon belül sokat dolgoztunk, és ez pedig a biztonság, mint prioritás meghatározása horizontálisan, és az együttműködés a külső eszközökkel, a külső biztonsági eszközök sok harmadik állambeli fellépés finanszíroznak, a belső biztonsági alap ezzel együttműködhet a jövőben, de nyilvánvalóan itt a külső finanszírozási eszközök lesznek az elsődleges eszközök, és aztán a szociális alap plusz, vagy a regionális alap szintén együttműködtetnek majd a biztonság alapot, szinergiákat teremtessünk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Nagyon sok munkánk van ma délután. Nagyon érdekes volt ez az előadás. Roberta Köszönöm szépen, eh, Claude. Monika Holmájert helyettesítem, aki nem tud ma itt lenni. Ő az előadó, szeretné köszönetet mondani a bizottságnak ezért a kiegyensúlyozott javaslatért. Jó alapokat teremt ez az eszmecseréhez, és eh, szeretnénk köszönetet mondani a nagyon kimerítő mai ismertetésért is. Az Európai Bizottság egyértelműen prioritásként kezeli a biztonsági kérdéseket, és eh, több mint megduplázza az ISF alapokat, két milliárd euró fölé. Az EPP régóta követelte ezt, fontos, hogy a számítógépes rendszereket modernizálják, és jobb legyen az interoperabilitás, illetve a képzési lehetőségek is javuljanak. Monika üdvözli a bizottságnak azt a szándékát is, hogy a többi alappal így a menekültügyi alappal, a strukturális alappal és más alapokkal is jobban kombinálni lehessen ezeket az erőfeszítéseket, ez jelentős előrelépést jelenthet a jelenlegi jogi keretekhez képest. Az eljárások egyszerűsítése, az adminisztratív terek csökkentése üdvözlendő, a közös rendelkezésekről szóló rendelkezések lesznek az irányadóak Bízunk benne, hogy a REGI szakbizottság, mint illetékes bizottság megfelelő, erőteljes eszközt fogad majd el. Üdvözöljük azt is, hogy a tagállamok és a bizottság együtt kezelik az alapokat, és azt, hogy 60%-ot kapnak a nemzeti programok, ez logikusnak és tisztességesnek tűnik. 50%-át kapják meg a tagállamok a programidőszak keretén és egy félidős felülvizsgálat keretében kapják meg a maradékot. A legnagyobb hozzáadott érték elérése érdekében ösztönző mechanizmusokat kell bevezetni a tagállamokban. Nagyon fontos prioritás, hogy ne veszélyeztessük ezt a célt a túlzott bürokráciával. Néhány kérdést szeretnénk feltenni az Európai Bizottságnak, hogyha nem bánják, akkor felolvasnám őket meg kell beszélnünk azt is, hogy hogyan lehet gondoskodni arról, hogy a belbiztonsági prioritások érvényesüljenek, ugyanakkor a szükséges rugalmasság is meglegyen a kis tagállamok esetében, Málta és Gózó esetében például ez nagyon fontos. Első kérdés, mi volt eh, a logikája eh, az új program kialakításának a 10% eh, teljesítménytartalékot miért nem vették bele a közös rendelkezésekben, mikor más alapok is hasonló kezelés alá kerülnek. Mi a helyzet a vész segítségnyújtással? A bizottság elmagyarázná -e, hogy hogyan fog ez működni? Eh, hogyan tudnák konkrétan illusztrálni az alapkezelés egyszerűsítését, az állampolgárok biztonságának javításában, a JHA ügynökségeket miért vette ki a bizottság a vészsegítségnyújtásból, és utolsó kérdés, mi történik akkor, hogyha egy tagállam korábban felhasználja az összes rendelkezésre álló összeget, mint hogy a félidős felülvizsgálat megtörténne. Monika üdvözli a szövegtervezetet, és örömmel fog együttműködni önökkel és az előadókkal. Köszönöm a bizottságnak, meg fogom adni a szót, hogy reagáljon, de először is kienge asszony a szocialisták részéről. Köszönöm, Claude, és szeretnék én is köszönetet mondani a bizottságnak azért, hogy kimerítő jelleggel ismertette a javaslatát, és köszönöm az előadónak is, hogy már is felvázolta, hogy milyen keretek között javasol majd módosítókat. Úgy gondolom, hogy maximális együttműködést kell megvalósítanunk a biztonság terén, és az Európai Uniónak erőteljes koordinált választ kell adnia. A javaslatok a kritériumokra, ami szerint a pénzt föl lehet majd használni, koordinált megközelítést jelentenek nem csak a fellépés fontos, a problémák kezelése, hanem a prevenció, a megelőzés is. A tagállamok szerepe nagyon fontos a közös kihívás kezelésében megerősített együttműködésre lesz szükség a külső országokkal is, annak érdekében, hogy az emberkereskedelmet és az embercsempészetet fékezhessük. A terrorizmust és a radikalizációt is le kell küzdeni. Nagyon fontos ugyanakkor az alapjogok és az emberi méltóság tiszteletben tartása. A belbiztonságot úgy kell garantálni, hogy az Európai Unió alapjogi kártájában foglalt, illetve nemzetközi egyezményekben foglalt jogokat folyamatosan tiszteletben tartjuk mi ezekre a jogokra fogunk központosítani. Még egyszer köszönet az előadóasszonynak, biztos vagyok benne, hogy az elkövetkező együttműködés során jó dokumentum fog kialakulni. gyümölcsöző lesz a, ez a munka, és sikerül pontosítani a már felvetett szempontokat. Köszönöm szépen. Köszönöm, Cecil bárki más kéri a szót, Franz, akkor visszaadnám a szót az Európai Bizottságnak, hogy reagáljon ezekre a kérdésekre, tessék. Köszönöm szépen a kérdéseket, és, hossz, és a lehetőséget is, hogy reagálhatok, ami az első kérdéseket illeti. Ugye azt kérdezte ön, hogy mi történne, hogyha egy tagállam felhasználja a teljes keretet a félidős felvizsgálat előtt. Hát erre szólnak ezek a tematikus eszközök két évente, 2021-ben, 23-ban, 25-ben, esetleg 26-ban is újra lehet osztani a pénzösszegeket, hogyha ez szükségesnek tűnik kialakuló új EU prioritások fényében. Ez egyszerűsítés példái. A múltban az úgynevezett egyszerűsített költségopciókkal, tehát általányokkal nem dolgoztunk, ez nagyban megkönnyíti majd a tagállamok munkáját. Nem azért nem használtuk, mert nem lenne vonzó, hanem a tagállamok világosabb, intenzívebb, mérehatóbb iránymutatást kértek a bizottságtól. Aztán a kijelölő hatóságok vagy hatóság kijelölés eszközétől is el fogunk állni, tehát hosszabb ideig működhet ugyanaz a hatóság ugyanabban a minőségben, például auditok esetében. Az ügynökségekről is kérdeztek, hogy miért nem használható ez a forrás vész segítségnyújtásra ugye külön pénzt szeretnénk az ügynökségeknek, és külön pénzt erre az eszközre hogyha elkezdjük a biztonsági alapból az ügynökséghez áttenni a pénzeket, akkor kevésbé lehet majd nyomon követni, ellenőrizni a pénzek felhasználását, és ez némiképpen el is térne az eredeti költségvetési hatósági javaslattól, mármint hogy mennyi pénzt szálljunk a belbiztonságra. Tehát tulajdonképpen az önök fő szempontjaitól térnénk el de vészhelyzetben előfordulhat, hogy gyors fellépésre lesz szükség, és el kell térni a költségvetési hatósági eredeti céltól. a migráció, a határelőzés esetében sok vészfelhasználás történt, ugyanakkor a belbiztonság terén kevés. Úgy gondoljuk, hogy a tematikus eszközök a keretek kiegészítését hasznosan megoldják majd. A tagállamoknak kérés kell intézni a bizottsághoz, és a bizottság dönt a munkaprogram alapján a pénzek odaítéléséről. Az egyetlen eltérés a szokásokhoz képest az, hogy a vész segítségnyújtást eddig egy érintett közvetlenül kapta a bizottságtól, ez lehetett egy ügynökség, a SEPOL, a tagállam, az Európol, most a tagállam kapja meg a pénzt, hogyha megszületett a jóváhagyó döntés egy adott célra. A jövőben a tagállamok adminisztratíve is kezelhetik majd a vész segítséget, támogatást, hogyha a bizottság azt jóvá hagyta. Fontos kérdés, hogy a 10%-os teljesítmény tartalék miért nem úgy alakul itt, mint az általános rendelkezéseknél. A mi esetünkben a struktúrális alapoktól eltérően sokkal nagyobb rugalmasságra van véleményünk szerint szükség, gyorsan változik a helyzet a terepen, ezért alkalmazkodni kell a körülményekhez. Erre szól a félidős 10%-os újraosztás. A strukturális alapok esetében kevésbé mérhatóak a változások a körülményekben, ott kevesebb rugalmasságra van szükség ami pedig a harmadik országok való fellépést illeti. Ez is egy változás, itt a biztonsági alapnál úgy alakítottuk ki az alapot, hogy amit az EU-n belül el lehet végezni ennek a terhére, az az e EU-n kívül is el lehet végezni mert a külső eszközök sokszor akkor hatékonyak, hogyha harmadik országban lehet őket felhasználni. Tehát ezt is lehetővé teszi majd ez a keret. Emberi jogok és alapvető jogok, Tehát a rendelet természetesen az emberi jogok védelmét szem előtt tartja, nagyon nagy figyelemmel követjük ezt a tagállamok is, eddig nagyon sikeresen tudtuk a biztonság, a migráció és a határozás terén is nyomon követni az alapjogok és az emberi jogok érvényesülését. Természetesen az alapjogi kártának való teljes megfelelés kulcsfontosságú. Nagyon szívesen válaszolok további kérdéseikre is, és köszönöm a lehetőséget, hogy ismertethettem ezt az alapot. Uh, köszönöm szépen. Attól tartok, hogy le kell zárnunk ezt a napi rendi pontot. Köszönöm szépen a kollégáknak a hozzászólást. És most rátérünk a hatos napi rendi pontra az Európai Unió tagállamainak külső határait átlépő harmadik országbeli állampolgárok be- és kilépésére vonatkozó adatainak rögzítéséről szóló anyag. A szöveghez benyújtott korrigendumot is megkapták. Az első korrekció a rendelet azokról a szemekről szól, akikre nem vonatkozik ez a rendelet. Másodszor van itt még egy korrigendum, ami a 231 eh, per 3-as pontra vonatkozik, Ezeket eh, a 16-os eh, cikkbe eh, vitték át, ez minden elemre vonatkozik. Ezek a pontok nagyon technikai pontok, de nagyon fontos ezeket tisztázni. Ahogy Diaz de Mera úr is említette, ez nem jelent problémát a bizottság számára. Kérdezem a bizottságtól, hogy szeretne-e hozzászólni de ha nem, akkor, hogyha nincsen ellenvetés, akkor a szabálynak megfelelőnek eh, tartjuk. Tehát a 237 per 3-as eh, eh, pontnak megfelelően úgy tekintjük, hogy ezek a, ezekre a hibákra sor került, és hogy a korrigentum, amelyet ma bemutattunk, kiavította ezeket a hibákat kielégítő módon. És akkor ezzel rá is térhetünk a hetes napi rendi pontra az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló a Juri által készített jelentéshez készített véleményről van szó. A jelentéstevőnk, vagy a vélemény elkészítőnk nem tud itt lenni, és ezért Depré úr fogja ezt a véleményt bemutatni. Nagyon köszönjük ezt, és kérjük, hogy a Pájt nevében mutassa be a véleményt. Köszönöm szépen, elnök úr! Engedjék meg, hogy először is eh, kimentsem Eh, Maite eh, Pagazaur tudó a eh, kollégát, aki nem tud itt lenni, mert külső elfoglaltságai vannak, úgyhogy az ő nevében fogom bemutatni azt a javaslatot, amelyet a Libe Bizottság elfogadásra javasol. Itt Arról van szó, hogy az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelmét biztosítsuk. te azt kérte, hogy elmondjam, hogy szoros együttműködésben dolgozott Rozier asszonynal, a Júri Bizottság előadójával, és ez a véleménytervezet, ami elkészült most, ennek a célja, hogy a jelentést, a Júri jelentést kiegészítse először is, azok a módosítások, amelyek a jogsértés bejelentését illeti, ezek minimálisak. A két jelentéstevő úgy eh, látják, hogy a Júri Bizottság feladata ezzel foglalkozni, mindazonáltal a jelentéstevőnk bizonyos módosításokat eh, javasolt, eh, amelyek kiegészítik az irányelv javaslatait, például a bizott a bíróság munkavállalásra vonatkozó definíciójának interpretációját, illetően emellett a jelentéstevő azt mondja, hogy javítani kell a bejelentők védelmét, a munka környezeten kívül is. Persze közvetlenebb és negatívabb következmények merülhetnek fel, akkor, hogy a szerződéses viszonyban áll a bejelentő, de persze ne felejtsük el, hogy a bejelentő magánéletére is közvetlen és veszélyes hatással lehet egy ilyen bejelentés, tehát ez a, védelmek, ez a védelem ebbe az irányba is ki kell, hogy terjedjen. Számos módosításban megvalósul ez a gondolat annak érdekében, hogy az adott személy védelmét jobban megvalósítsuk aztán ami a bejelent illető, eh, tehát a bejelentés bizalmas jellegét és az anonimitást illeti, erre is vonatkoznak bizonyos módosító javaslatok, eh, tehát a bejelentő nevének elhallgatása lehet egyes esetekben az egyetlen mód arra, hogy a saját védelmét biztosítsa. Negyedszer az árnyék jelentéstevőnk emellett bizonyos az adatok védelmére vonatkozó eh, meghatározásokat eh, is javasol, hogy a határon átnyúló védelem is megvalósuljon a eh, bejelentők esetében. Az irányelv hatája ami azokat az adatokat illeti, amelyekre nem vonatkozik ez az irányelv hatája. Összességében a jelentéstevőnk a véleménykészítő által elkészített vélemény 32 módosítást tartalmaz, igyekezett egy kiegyensúlyozott szöveget készíteni, illetve Rozier asszony által Juriban benyújtott szöveget kiegyensúlyozni. A véleménykészítőnk azt kérte, hogy jelezzem, hogy ő rendelkezésre áll, és a lehető legkielégítőbb és szélesebb körben eh, igyekszik együttműködni az árnyék jelentéstevőkkel a lehető legjobb eredmény elérése érdekében. Ezt kívántam önökkel közölni az ő nevében. Köszönöm szépen! Kiválóan olvasta a képviselő úr eh, ezt az üzenetet fantasztikus hangsúlyozással. Köszönöm szépen, most eh, megadom a szót Stevens asszonynak, aki az elsőként reagál erre az összefoglalásra collega's, voorzitter. Köszönöm szépen, kedves kollégák, tisztelt elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a vélemény készítőjének. A jogi bizottság az illetékes a témában, de örülök, hogy a LIBE szakbizottság is hozzájárulhat ehhez a témához. A Dieselgate, a LuxLeaks és egyéb botrányok, Cambridge Analytica és egyéb botrányok azt mutatják, hogy a bejelentők, közérdekű bejelentők nagyon fontos szerepet játszanak az illegális gyakorlatok, szabálytalan gyakorlatok leleplezése szempontjából. Ezek ugyanis nagyon negatív hatással vannak a polgárok számára. E-, ezek a whistleblowerek, közérdekű bejelentők nagyon fontos őrszem szerepet szerepet játszanak, és felmerül a kérdés, hogy ez az átfogó whistleblower interpretáció jogos-e, amely a bizottsági javaslatban, az Európai Bizottsági Javaslatban szerepel. Ezzel ugyanis ez a közérdekű bejelentő tulajdonképpen inflálódik, és nem kap elég védelmet nem szabad az eh, munkaadói, munkavállalói érdekeket sem elfelejteni. aztán a bizonyítási teher át eh, ruházása a bejelentőről a vállalatra, az nem elfogadható. Eh, köszönöm szépen, hogy igyekszik kiegyensúlyozni a szöveget a jelentéstevő. Köszönöm szépen, Koszta képviselő következik a Szociáldemokrata frakció nevében. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen ezt a, ez, ennek az anyagnak a bemutatását, köszönöm a vélemény készítőjének a munkáját. Az Európai Parlament kitartásának köszönhetően az Európai Bizottság végre benyújtott egy szöveget. Azt gondolom mindannyian egyetértünk abban, hogy itt az ideje, hogy jogi védelmet nyújtsunk a közérdekű bejelentőknek európai szinten a szociáldemokrata frakció számára világos, hogy a bejelentők fontos eh, szerepet játszanak abban, hogy az illegális tevékenységeket, a helytelen magatartást eh, leleplezzék. A mi szempontunk, mi véleményünk szerint elengedhetetlen a közérdek védelme érdekében a bejelentők védelme, az átláthatóság biztosítása, a eh, szervezetbűnözés, az adó elkerülés feltárása és a vállalatok feladatának betartása szempontjából elengedhetetlen a bejelentők védelme. A bejelentők nagyon sok titkos információhoz jutnak, és hogyha nem biztosítjuk a bejelentők védelmét, akkor ez az információ nem kerül napvilágra. A véleménynyilvánítás szabadsága, a demokrácia és a szabadság szempontjából elengedhetetlen a védelem biztosítása. Üdvözlöm a jelentéstevő javaslatát, eh, aki erősítené a bizalmasság és az anonimitás eh, eh, szempontjait. Végül pedig er- szeretném kiemelni, hogy nagyon magas személyes és nagy, nagy személyes és szakmai kockázatot viselnek a bejelentők, és nem szabad elfelejtenünk, hogy eh, gondolkodnunk kell a kompenzáció, a kártalanítás ehm, szempontjain is biztos vagyok benne, hogy végeredményben kielégítő eredményre jutunk, és megfelelő védelmet tudunk biztosítani olyan személyek számára, akik a szabálytalanságokat jelentik. Köszönöm szépen. Barbara Spinelli következik a GUA részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadó asszonynak, kiváló munkát végzett az adatvédelemről, készített módosító, illetve az anonimitásról szóló módosítók nagyon hasznosak. Én további kiegészítő szempontokat vetnék fel, amelyekkel javítani lehet ezt a javaslatot, de a javaslat jó kiinduló alap olyan módosítókat fogok benyújtani, amelyek arra irányulnak, hogy az irányelv alkalmazási területét ki lehessen terjeszteni az egész európai joganyagra, és ne csak a, a mm, csatolt ö, ö, rendelkezések, felsorolt rendelkezésekre vonatkozóan. Tehát ezt a listát nem kell egyáltalán belevenni a javaslatba az egész Európai Uniós joganyagról lenne szó. Ugyanakkor szükségesnek tartom azt is, hogy azok azokat az embereket is védje az irányelve, akik segítenek a bejelentőknek, közvetítők, újságírók, oknyomozók, tényfeltárók, akik a feltételezett jogsértéseket segítenek napvilágra hozni. a különböző alkalmazottak, volt alkalmazottak, egyesületek is ide tartoznak. Nagyon fontos, hogy a whistleblower maga választhassa meg, hogy milyen csatornát használ a bejelentéséhez. Azt javaslom, hogy a hierarchikus rendszer töröljük el, hogy van először a belső csatorna, aztán a külső csatornák, amit a bizottság javasol nagyon alapos ez a, jele, ez a javaslat, mégis lenne egy érdemi kérésem az irányelvet az európai intézményekre és az összes európai ügynökségre is terjesszük ki, ne csak az a javasolt ügynökségekre. A whistleblowing mindenütt hasznos lehet, és ez nagyon fontos eh, jelzés is lenne az állampolgároknak, akik eh, nem igazán bíznak jelenleg a közösségi intézményekben. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen ezt az átfogó választ. A árnyék előadóktól, az előadóhoz eljuttatjuk majd ezeket a megjegyzéseket a nem tudom, hogy a nevében kíván bárki se rá választ adni. Elnök úr, nem zárhatom le, nincs ilyen ö, ö, titulusom, hiszen nem vagyok árnyékelőadó. Továbbítani fogom az előadónak az összes elhangzott észrevételt, és bízom benne, hogy kiváló légkörben fognak zajlani majd egy egyeztetések, és a lehető legjobb eredményt fogjuk meghozni. Köszönet az összes kollégának. Köszönjük még egyszer, hogy az előadó nevében megosztotta ezt velünk. Szeptember 11 ig lehet módosítákat benyújtani, és október 10-én fogunk a szakbizottságban szavazni, október 22-én pedig várhatóan a plenáris elé kerül az anyag. Most pedig következik az együttes vinő vita az uniós információs rendszerek interoperabilitásáról, 8-as és 9-es napi rendi pont, a két jogalkotási javaslat, tehát az interoperabilitásra vonatkozó Látom, hogy mindkét előadónk itt van. Először Lenárs előadónak adom meg a szót, majd Meló úrnak. Akkor Lenárs úr, tessék öné először a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy sokan sok örömteli órát töltöttünk a strandon, a medenceparton azzal, hogy ezeket a módosítókat olvasgattuk, és benyújtottunk újakat. Több mint ezer módosítót kaptunk a vízum és a határok ügyében, és 970 valamennyit a másik dosszéval kapcsolatban és hát a jelentés megfogalmazása során azt tapasztaltuk, hogy már a kis, konzisztens módosításokhoz is nagyon komoly támogatásra van szükség. Itt nagyon sok módosító volt, és ezeknek a minőséges érdekes. Úgy gondolom a legtöbb módosító jó hátteret biztosít ahhoz, hogy tovább javítsuk a bizottság javaslatát. Akkor kezdeném azzal, hogy köszönetet mondjak valamennyi árnyékelőadónak, valamennyi frakció részéről az árnyékelőadók mindkét dossziét nagyon következetesen, konzisztensen kívánták javítani. Jogi okoknál fogva a bizottságnak ugye két dosszéra kellett osztani a javaslatcsomagot, de ezek természetüknél fogva összefüggő dosszék, és nagyon örülök, hogy mindenki ezt tiszteletben tartotta, hogy ezt a két dosszét együttesen kezeljük és a három intézmény közös eh, nyilatkozata különleges prioritásra bíró dossziéknak nyilvánította mindkét eh, eh, dossziét, és nagyon-nagyon ambiciózus menetrendünk van. Szeretnénk leszárni még ebben az évben, megpróbálunk kitartani, emellett már a következő napokra is kitűztünk számos találkozót. És ami a tartalma kérdéseket illeti, hát a nyári a vakáció előtt ugye már az első eszmecserénken elmondtam, hogy itt a parlament részéről két dolgot kérnénk, a már létező uniós eszközöket a legmaximálisabban használjuk ki, és a már létező információkat a legjobb módon, leghatékonyabban használjuk fel, ahelyett, hogy újabb adatokat gyűjtünk. Tehát erre vonatkozott a bizottság javaslat, és úgy gondolom intelligens választ adtak ezekre a kérdésekre az adatvédelmi eh, elveket nem adtuk fel, az interoperabilitás azonban gyorsabb, szisztematikusabb, átfogóbb hozzáférés biztosít majd az uniós informatikai rendszerekre, a határőrök, rendőrök, bűnöldözők eh, és minden más érintett számára, hogy minden számukra szükséges információt megkaphassanak. Nem tudom, mennyi időnk van, eh, elnök úr, de akkor esetleg beszéltünk a módosítókra. A módosítók azt mutatják, hogy a frakciók részéről a többség az alapvető koncepciót támogatja az informatikai rendszerek interoperabilitásának vonatkozásában, és az is világos, hogy a frakciók többsége továbbra is a bizottság által javasolt komponensek mellett tartanak ki, ugyanakkor számos apró javítást eszközölne például a készenléti biztonsági szabályok, a monitorozás javítását, az adatvédelmi javításokat, módosításokat, pontatlanságokat szeretnénk kijavítani. Már az eszmecsérénk során azonosítottuk ezeket a közös célokat, és nagyon sok módosító pedig a javaslatok egyértelműségét, világosságát hivatottak javítani, és úgy gondolom így jó eredménynek nézhetünk elébe. Van azonban néhány módosító, amelyek bizonyára jó szándékkal kerültek benyújtásra, mégis attól tartok, hogy hogy a gyakorlatban nem lehetnének kivitelezhetőek, és meg nehezítenék az interoperabilitást. Úgy gondolom, biztosítanunk kell itt a parlamenten belül, hogy az interoperabilitás koncepciója továbbra is fontos elv maradjon, és konstruktívan próbáljuk ezt elérni és javítani, és tegyünk mindent azért, hogy ez működőképes legyen. Köszönöm szépen, várom a közös együttműködést, már holnap meg is kezdjük, nincsen vesztegetni való időnk. Gratulálni szeretnék, és fantasztikusnak tartom, hogy hogyan tudta kezelni ezt a rengeteg módosító javaslatot, ami eh, érkezett. Köszönöm szépen, elnök úr! Azt hiszem, azt remélem, hogy mindenkinek nagyon eh, szép nyara volt, és ha megengedi, portugálul folytatom. Köszönöm szépen. Ami ezeket a témákat illeti, meghallgatásokat is szerveztünk ezzel kapcsolatban. A téma nagyon komplex, nagyon átfog, nagyon öm, sok részletre kiterjed, és nagyon sok módosító javas, nagyon sok árnyékjelentéstevő ülést tartottunk. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a részvételükért. A megvitatott kérdések mind oda vezettek, hogy a fontos témákat részleteibe menően meg tudtuk vitatni. Emellett a bizottsági képviselőkkel is találkoztunk, Frontex, Eliza és egyéb ügynökségek képviselőivel is illetve az állandó képviseletekkel számos technikai ülésre is sor került, és mindannyian azért dolgoztunk, hogy az interoperabilitás megvalósulhasson, hogy ez erősebb legyen. Ez a munka nem lett volna lehetséges kollégáink fáradhatatlan segítőkészsége nélkül a szakbizottság titkársága számára is egy kiemelt téma volt ez. Talán technikainak érzik ezt sokan, de ez csalóka, hiszen jogi kérdésekről is szó van itt, politikai kérdésekről. Sok javaslat, illetve módosító javaslat bekerül a kompromisszumos javaslatokba, Miről is van pontosan szó? Nos, a következőkről. A megfelelő információkat eh, időben rendelkezésre kell bocsátani a bűnöldöző szervek számára, a rendőrség számára is, eh, akkor is, hogyha eh, a terroristák vagy terrorista gyanús személyek különböző adatbankokban kerültek nyilvántartásba vételre, amelyek eddig még nincsenek összekapcsolva. Vannak adatok bizonyos elkövetőkről, bizonyos bűnelkövetőkről, amelyeket más tagállamoknak még nem lehet átadni, vagy még nem adnak át. Um, Emellett bizonyos hat, eh, hatóságok számára eh, biztosítani kell a hozzáférést, amely hatóságok legitim érdeket tudnak felmutatni. Eh, például itt van például az újságokban szerepel, hogy a terroristának vagy elkövetőnek 15-17 különböző identitása lehet. Németországban is voltak olyan elkövetők, akik számos identitással rendelkeztek, és mindez az Európai Unióban ma lehetséges, ez nem normális a terrorgyanús személyek, vagy a terroristák, akik eh, bejönnek az Európai Unióba, és a polgárok életét, biztonságát veszélyeztetik, és eh, ezzel nem tudunk szembenézni, ez elfogadhatatlan. Tisztelt elnök úr! Eh, itt van előttünk a választási lehetőség vagy a, vagy a terroristák életét könnyítjük meg, vagy a politikusok életét nehezítjük meg. Azt hiszem, e, itt az ideje annak, hogy a terroristák életét nehezítsük meg, és e, itt az Európai Unióban a polgárok e, biztonságát garantálni tudjuk. Az a személyes adatokat természetesen védeni kell, és az egyének jogait is de amikor a biztonságunkról, az életünkről van szó, akkor nem szabad elfelejteni, hogy még van javításra lehetőség. Azt gondolom, hogy mindenki támogathatja ezt az eredményt. Azt hiszem, hogy minden érzékenységet sikerül, sikerült figyelembe venni. Közös célunk a polgárok életét biztonságossá tenni, és az adatvédelmet biztosítani. Ez egy ambiciózus cél, ezt akarjuk elérni. Köszönöm szépen és köszönöm szépen a munkatársaknak az együttműködést, hiszen hatalmas munkát végeztek a kollégák, hiszen nagyon sok módosító javaslat készült, nem mentünk bele a módosítások érdemi részébe. Egyes jelentéstevők itt vannak, nem tudom, Müller úr szeretne-e valami bevezető rend, kommentát tenni. I would like to speak on... Köszönöm szépen, elnök úr, és Miriam Dali nevében is beszélnék a rendőrségi és migráns ügyi, bevándorlás ügyi dossziénak az árnyék előadója. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak biztosan forró és kemény nyaruk volt. Köszönjük szépen a kiváló munkát, amit végeztek, és engedjék meg, hogy milyen előzetes megjegyzéssel éljek a benyújtott módosításokkal kapcsolatban. És konkrétan a mi módosítóinkkal kapcsolatban szólnék. Kezdetől fogva világos volt, hogy nagymértékű konszenzus alakult ki a bizottsági javatok körül szinteraborabatási javaslatok az uniós jog alapelveit, az alapjogi elveket, adatvédelmi jogokat tekintik irányadónék, és annak a kockázata, hogy egyre könnyebben hozzáférhetővé várjanak a személyes adatok az interoperabilitási komponenseken keresztül, vagy más elemeken keresztül, az szükségesé teszik, hogy mindenképpen lehetővé tegyük a, azt, hogy helyes helyesbítessék a hibákat, és a biometrikus adatokat például csak eh, korlátozott ideig tárolják, és mindenképpen jogorvoslati lehetőségeket is kell nyújtani. Itt nyilvánvalóan a javaslatok eh, javítást irányoznak elő, de azért vannak kockázatok, és a szocialistáknak nagyon komoly agályok voltak kezdettől fogva. De nem csak a mi agályonkról vannak szó. Az alapjogi ügynökség, az adatvédelmi ombudsman, a 22-es cikk munkacsoport és más érintettek is kifejezősen juttatták az agályaikat a hozzáférés és adatvédelem tekintetében és azért, hogy csökkentsük a bizottsági javaslatokban rejlő kockázatokat, ezzel számos módosítót nyújtottunk be Miriammal, szorosan együttműködve, és mi nagyon szigorúan közelítettük meg az interoperabilitás témáját, azaz az alapvető adatbázisok, adatrendszerek eh, eh, amikhez nem szabad nyúlni, és nem szabad a hatáskört, a hatályt önkényesen új adatbázisokra, új informatikai rendszerekre ki bővíteni, csak az arányosság és a szükségesség határozhatják meg, hogy mihez lehet hozzáférés biztosítani. Számunkra három strukturális probléma aggályos, ez pedig a biometrikus feltetési szolgáltatással kapcsolatos probléma, a közös személyazonosító adattár és a többször személyazonosság felismerő rendszer esetében a hozzáférés. Mi úgy látjuk, hogy ezek az új adatbankok egyszerűen nagyon is bele avatkoznak a magánszférába, ugyanakkor lehet értékkel nem bírnám. Szóval, hogy harmadik országbeli személyeket Eh, azonosítsunk, eh, ahhoz nem szükséges ezeknek az új adatbankoknak a felépítése, elég az európai keresőportál, illetve a biometrikus megfeltetés a jelenlegi rendszer alapján már működőképes, de az, hogy minden adatbankot még külön a többszörös személyazonosságot felső rendszerhez kössük, ezt mi szükségtelenek tartjuk azt, hogy minden egyes kényes harmadik országbeli személyes adatot valamennyi adatbankban tároljuk, illetve hozzáférhetővé tegyük, ezt mi is szeretnénk megakadályozni, minimalizálni akarjuk az adatok tárolását és különböző adatbankokban történő elhelyezését, és további módosítóban szeretnénk, hogy a közös biometrikus és szolgáltatás csak is a hozzátartozó adatbankok adatai alapján szolgáltasson információkat, és ne tároljon, vagy ne hozzon létre új adatbankokat. További módosítót nyújtatunk be azért, hogy az eredeti hozzáférési lehetőségeket tartsuk fenn a műlöldözési célú hozzáférés tekintetében, hiszen a javaslat szükségtelenül eltávolított néhány feltételt, és amikor megalapozott eh, az, hogy a hozzáférés segítheti a bűnüldözési hatóság munkáját, eh, akkor nyilvánvalóan hozzá lehet férni, de egyébként itt valóban célhoz kötött feltételességet kell bevezetni, és csak akkor szabad hozzáférés biztosítani, hogyha célzottan egy-egy nyomozati munkához kapcsolódik az. Fontos az egyablakos rendszer, az egyablakos hozzáférési rendszer, illetve panasztételi jogorvoslati lehetőségeket is biztosítani kell. Egyelőre e tekintetben a bizottsági javaslat túlságosan laza. Reméljük, hogy az előadó figyelembe veszi a mi aggájainkat és a mi módosító javaslatunkat, és akkor mindenki számára elfogadható célok ugyanúgy elérhetőek lesznek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Dali asszony nevében is szólt ugyan. És akkor most kérdezni, hiszen már nagyon kevés időnk van 6 óráig, hogy az árnyékeladók szóljanak. A GUE nevében Cornelia Ernst asszony kapja meg a szót. Ön is árnyékeladó. Ő, ön is kaphat szót, igen, mert ön is árnyék előadó, igen, de előbb akkor Kornélia. Akkor itt lemaradtam valamire mondja az elnök úr. Akkor megbeszéltétek, hogy kiszólt először Zserár, akkor Zserár először téd a szó, és aztán Kornélia. Elnök úr, nem követeltem, hogy előbb szólhassak, csak jelezni akartam, hogy ennék előadó vagyok. Ráadásul egyedül képviselem a frakciómat, úgyhogy talán hasznos, hogyha hozzászólok. Rövid leszek, de elég világos. Az én frakcióm számára ez a tervezet az interoperabilitással kapcsolatban technikai szükségszerűség, és egyben politikai prioritás. Ne számítsanak az frakciómra abban, hogy ki ürítsék, tartalmától megfosszák ezt a javaslatot. Hát alapvető fontosságú, és azt sem fogjuk megengedni, hogy megakadályozzák az elfogadását a ciklus vége előtt. A megvitatandó módosítandó javaslat alapvető, nélkülözhetetlen eszköz az EU biztonsága szempontjából. Nagyon sok és nagyon költséges eszközt vezettünk be, ezeknek a hatékonysága sérül, hogyha nem interoperábilisak. És úgy ítéljük meg, hogy itt az alkalom, hogy megmutassuk, hogy igenis össze lehet egyeztetni az alapjogok tiszteletben tartását, különösen az adatok védelmét, a legnagyobb, legmagasabb információ csere szempontokkal ami módosítóink úgy tűnik, hogy némi támogatást kaptak az előadótól, nem mondanám, hogy az összes frakciótól, de pillanatnyilag az előadótól, majd meglátjuk a későbbiekben. Két észrevételt tennék most, egyértelmű, hogy támogatja a frakcióm a közös személyazonossági adatbankot, enélkül az egész javaslat értelmetlenné válik. Ez az az eszköz, ami lehetővé teszi, hogy a bűnelkövetők, akik jelenleg különböző adatbázisokban szerepelnek, megfeleltethetőek legyenek egymásnak. A közös adatbázis nélkül ezt nem lehet megvalósítani. Ugyanakkor ennek a közös adatbázisnak a felhasználását bizonyos keretek közé kívánjuk szorítani, nem lehet bármilyen feltételek között az utcán igazoltató rendőr például nem férhet hozzá az összes adathoz, meg a kiskorúak adatait is védeni kívánjuk. Felvetődik bennünk még az is, hogy a bizottság javaslatában szereplő adatokon kívül más adatokat, Európol adatokat, printeket is belevegyünk az adatbázisba. Pillanatnyilag még ezt nem döntöttük el, de mindenképpen támogatjuk a bizottság javaslatát, és nem fogunk részt venni a halogató mm, taktikában, az elmúlt időszakban megfogalmazás nyert, hogy mennyire fontos az adatvédelem, ezt is szem előtt fogjuk tartani. Köszönöm szépen, mondja az elnök, elnézést nem értettem, hogy ki kíván szólni a GUE részéről most, akkor Cornélia következik. Um, köszönöm szépen, Klór. Még egyszer emlékeztetnék arra, hogy miért is beszélünk most erről, és miből is indultunk ki, amikor elgondolkodtuk ezen a dosszé, Mi abból indultunk ki, hogy a bűnelkövetőket gyorsabban meg lehetne találni, és bíróságra lehetne állítani, hogyha együttműködünk, de azért komolyan el kell azon gondolkodnunk, hogy itt ez a javaslat valóban erről szól. Hiszen ebben elsősorban harmadik országbeli egyénekről van szó, akikkel szemben úgy tűnik, hogy folyamatosan gyanakodunk, Szóval most megnézzük ezeket az adatbázisokat, amelyeket mi pluszban létre kívánunk hozni, akkor megállapíthatjuk, hogy elsősorban harmadik országbeli egyének adatait kellene ezekben az adatbázisokban tárolni. Emlékeztetnék arra, hogy az Európai Adatvédelmi biztos azt mondta, hogy ha ezt valóban így megvalósítjuk, ahogy az asztalon fekszik a bizottsági javaslat, akkor tudnunk kell azt is, vagy tudatában kell lennünk annak is, hogy itt aztán nincs visszaút, akkor elindítottunk valamit, ami óriási és tartós adatbázisokat fog létrehozni, és végig kell gondolnunk, hogy ez valóban egyensúlyban van-e, és összhangban van-e a polgárok alapjogaival. Ugye itt arról volt szó, hogy az adatbázisokat le kellene egyszerűsíteni, tudom én, egységes adatformátumot használjanak, és itt a és hogy az említett célt elérjük, hogy kova, könnyebben utolérjük a bűnelkövetőket. De itt most akkor ez a személyazonossággal való visszaélés és csalása a, a, lehet, hogy két-három emberről van szó, és több meghallgatáson szakértőktől hallhattuk azt, hogy, hogy ez nem olyan egyszerű a személyazonossággal való visszaérést nyomon követni, feltárni, és itt azért több kérdés itt van, hogy ezen hogy lehet fellépni. Németországban is foglalkoztunk ezzel az ügyel, de azt mondtuk, hogy a hozzáférési korlátoknak itt a felhigítása, és az adatok fokozott megosztása, az, az nem biztos, hogy jó irányba visz. Az Interpolnál is hasonló problémák lépnek fel, de ez egy nagyon komoly és összetett probléma halmaz, és úgy gondolom, hogy ahogy az előadók is mondták, nem minden frakció konstruktív. Hát igen, mi nem voltunk konstruktívak, mi egy az egyben visszautasítjuk ezt a javaslatot, mert úgy gondoljuk, ez nem az, amit eredetileg akartunk. 195-192-es módosítónk mutat ebbe az irányba. Aztán abból indulunk ki, hogy hát ez így nem kerül majd elfogadásra ebben a formában, és egy olyan javaslatot nyújtatunk be, amelyet azonban örömmel megvitatni konstruktív formában, és ebben a javaslatban azt mondjuk, hogy egy alportál létrehozása, és azért meggondolandó és támogatható lehet. Az interoperabilitás égisze alatt elképzelhetőnek és helyesnek, helyén valónak tartanánk egy ilyen alportált létrehoznánk, és nagyon konkrét célhoz kötöttséget kellene a hozzáféréshez hozzárendelni és a biometrikus adatok megfeltetésének a szolgáltatás, ez az új BMS, ez is számunkra is végül is elfogadható, hogy szükség van erre, de mi ezt decentralizáltan szeretnénk felejteni, nem pedig egy nagy közös központ adatbázis szeretnénk de itt még kompromisszumra hajlandóak vagyunk, de ami ezután következik, az számomra abszolút elképzelhetetlen. Mi a következő adatbázis sokat a többi nem akarjuk támogatni, nem akarjuk bevezetni. Hát ez a személyazonosító adattár, hát ez a szír adatbázis, hogy ezzel mi mindent lehetne itt gyűjteni, és ez teljesen aránytalan ez az adatgyűjtés, ez számunkra nem kérdéses, hogy elfogadhatatlan. És ugyanez a, a többszörös személyazonosságot felsfelelő rendszer esetében is azt látjuk, hogy ez nem elfogadható. Az amerikai rendszerből is tudjuk, hogy ez milyen veszélyeket rejt magában. Elnök úr, érjen a képviselőasszony a végére hozzászások. Igen, rendben. Tehát ez itt nagyon sok hibás találat van, és rengeteg uh, kockázatot rejt ez a rendszer magában, éppen ezért ebben a formában ezt a javaslatot mi nem tudjuk támogatni. Köszönjük szépen, Kornél. Elnézést, hogy itt rövidre kellett fognom, de szeretnék még több árnyék előadónak szó adni, Franc úrnak, Felérő úrnak, Wikström asszonyra. Kérem, hogy segítsetek azzal, hogy csak két percben szóltok hozzá. Stevens azt mondta, tehát két percben, hogy 18 óráig befejezzük ezt a témát. Tudom, látom, hogy itt nyilvánvalóan még nagyon sok megvitatandó van ezzel a foszéval kapcsolatban, de akkor ezt a franc úr a zöldek nevében, hölgyem és uraim, hát nagyon technikai jellegűnek tűnik ez a dosszié, de igen, csak politikai jellegű hiszen a javaslat itt valamennyi adatbázist összekötni rendőrség és határvédelmi együttműködés céljából, és új adatbázisokat hozzá És ahogy az Európai Adatvédelmi Biztos is ezt nagyon helyesen elmondta, itt bizony nem lesz visszaút, ha belevágunk ebbe a folyamatba. Itt a különböző célra létrehozott adatbázisokat igenis külön kell tartanunk, nem kell összekapcsolunk mindent, ez közigazgatási célból is így megfelel a rendőrség. Végezze a munkáját a határvédelem úgy szintén a bevándorlási uh, hatóságok úgy szintén azt, és hát éppen ezért vezettük be a célhoz kötöttséget, hogy ne legyen senki, aki mindenbe belelátott és mindent összefoghat. A német személyigazolvány, amelyet online is lehet használni, például már előirányoz olyan elemeket, amelyek lehetővé teszik a bűnözési célú hozzáférést, az az adatbázis, amit CIR névvel itt létrehozna a bizottság, az bizony minden korlátot felszámolna, és valóban a valamennyi adatbázis összekötésnek szükségszerűségét nem tudta itt megindokolni. Anus Anrival, a berlini merénylővel sokan érvelnek, mert hogy itt volt neki sok-sok személyisége vagy személyazonossága, de hát az, hogy a rendőrség itt pontosan hol hibázott, azt egy vizsgálóbizottság fogja meghatározni, és nem az adatbázisok összekapcsolásának hiánya volt a háttérben a probléma, ez biztonsági problémáról kell inkább beszélnünk, akár a ki- és beutazási adat okkal operál ETS esetében is, vagy más adatbázisok esetében is felmer ez a biztonsági probléma, és én úgy gondolom, hogy biztonsági szempontból valóban el kell kerülni azt, hogy minden egy kézben összefolyjon, és egy hiba ponton összeomolhasson minden és minden hozzáférhetővé váljon. Amit mi elfogadhatónak találunk az Európai Keresőportál, de már ez is nagy engedmény a részünkről, hiszen tudják, hogy mi is alapvető és alapjogi szempontoknál fogva az adatbázisok ellen szavaztok. Köszönjük szépen, most velük Bodé két percben. Nekem is két perc csak túl sok hozzáfűzni való, úgyhogy eh, csak megerősíteném az előttem elhangzottakat. Cecília, az Áder részéről köszönöm szépen, Claude, és nagyon örülök, hogy mindenkit újra láthatok. Remélem jól telt a nyaruka. Ami az információs rendszerek közötti interoperabilitást illeti, ez egy nagyon fontos komponens, még nem sikerült a teljes potenciált elérni, és ezért ez a javaslat valóban rendkívül fontos. Én azt gondolom, és mindig is azt gondoltam, hogy fontos az információcsere. A frakciómmal együtt néha azt mondtuk, hogy ezt kötelezővé kellene tenni, de ami az interoperabilitást illeti, ez technikai és politikai kihívásokat is jelent. Azt gondolom, hogy ezeket le fogjuk tudni győzni, de ehhez időre van szükség. Azért is, mert eh, látjuk, hogy egyes rendszerek eh, bevonásra kerülnek, illetve revízió alatt vannak most. Ezek eh, specifikus problémát jelentenek, és ez további kom- szinte bonyolítja a meglévő rendszert. a szükségesség és az arányosság elvét tiszteletben kell tartani, és így elérni a célunkat. A módosító javaslatok, amelyeket benyújtott láttam, ezek javítani kívánják az alapjogi aspektust, az adatvédelmi jog tiszteletben tartását, illetve azon személyek, akiknek az adatait tárolják, őket tájékoztatni kell erről. Fontos fontosnak tartom azt, hogy meghallgassuk az ügynökségeket, a FRÁT, az EDPS-t, és a korábbi 29-es munkacsoportot, és a gyermekek védelme, illetve a harmadik országok állampolgárainak alapjogainak védelme ugyanilyen fontos szempontok. Megfelelő garanciákra van szükség, hogy megelőzzük a szabálytalanságokat, a visszaéléseket, főleg ami a Schengen információs rendszer felhasználásával kapcsolatban felmerült számos tagállamokban szigorú garanciákra van szükség, és minden tagállamnak teljes mértékben meg kell felelnie a szabályoknak. A rendszer interoperabilitása érdekében létrehozott szabályoknak is. A lehető legjobb egyezményt, vagy megegyezést, eredményt várom, és tiszteletben kell tartani a jogainkat, és garantálni biztonságunkat. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm Cecília. A jelentéstevő, nem, Stevens asszony is szeretne még hozzászólni Dalton úr nevében. Két percre, tessék és ő a utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, ahogy ön is mondta, elnök úr, én nem Dalton-t helyettesítem, ő is támogatja az interoperabilitást, a biztonság és a határvédelem nagy kihívásai e, azt követelik, hogy a kompetens hatóságok közösen használhassák az információkat, az interoperabilitás megfelelő hozzáadott értékkel, hogy legyen, és a lehető leghatékonyabban kell, hogy működjön. Az egyik legnagyobb aggodalmunk azok a módosítójavaslatok, amelyeket e, a CRR, CIR megszüntetésére nyújtottak be. Ez megakadályozná a rendszer gyakorlati működését, és további költségeket hozna, további terhet róna a hatóságokra a eh, CIR, hogyha működik, az nem azt jelenti, hogy összekeverjük az összes adatot, ez csak azt jelenti, hogy egy platformot hozunk létre, eh, amelyben logikusan csoportosítják az adatokat, és szabályozzák a hozzáférési eh, jogosultságokat és a célhez kötöttséget. Elnök, köszönöm szépen! Azt gondolom, hogy ugye a jelentéstevők végighallgatták ezeket a hozzászólásokat, nem, kell, nem gondolom, hogy jó lenne most minden egyes pontra kitérni, és ezeket megválaszolni. Tudom, hogy október 10-ig még számos ülésre kerül sor, és nyilván lejegyezték, amit az árnyék jelentéstevők mondtak. Sok sikert kívánok a munkájukhoz, Meló úrnak és Lenátornak. úrnak. Köszönöm szépen. Nem? Nem szeretne hozzászólni? Jó, köszönöm szépen, kedves kollégák, és köszönöm az árnyék jelentéstevőknek is. Jó, akkor most szavazni fogunk. Kérem mindenki foglaljon helyet. Hagyok erre egy pár másodpercet, és aztán kezdjük a szavazással. A Kaufmann jelentéssel kezdjük. Okay, while everyone is settling down. Míg mindenki leül, addig hadd mondjam el még egyszer, hogy a harmadik szavazás majd az Ekon szakbizottságban lesz egy másik teremben. Kérem mindenki hozza majd a szavazókártyáját. Kérem készüljenek fel, és akkor rátérünk a szavazásra. Okay, colleagues, we can proceed to the vote. Um... Kedves kollégák, akkor folytatjuk a szavazással. Kucsicka asszony eh, az alelnök szeretne hozzászólni. Tessék, köszönöm szépen, elnök úr. Holnap 6 óra 30-kor lesz egy kiállítás megnyitó. A lengyel um, utcai tiltakozásokról és a demokrácia védelmében szervezett tiltakozásokról nagyon fontos lenne, eh, hogy minél többen jöjjenek el, el erre eh, a kiállítás megnyitóra, és ez azért is fontos számunkra, mert eh, ezt közvetítjük azok számára, akik Lengyelországban tüntetnek, Kérem, hogy erre a kiállításra és a rövid vitára jöjjenek el, ezen vegyenek részt. Köszönöm szépen. López Akilár úr szeretne egy ügyrendi pontot felvetni. Igen, jegyzőkönyvbe szeretném mondani, hogy várom a szavazókártyámat, sajnálom, hogy még nem érkezett meg. Ha nem érkezett meg, akkor kérem, majd számolják az én szavazatomat is, elnök. Hát azt hittük valami izgalmasabbat mond, de jó, akkor térjünk rá a szavazásra. A C kompromisszummal kezdünk, illetve hadd mondjam el, hogy miről szavazunk. A nem készpénzes fizetőeszközökkel összefüggő csalás és hamisítás elleni küzdelem. Kaufmann asszony szeretne mond, szólni néhány szót a szavazás előtt? Csak annyit, hogy köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, akik együttműködtek, kollégáknak, asszisztenseknek és a titkárságnak ennyi. Köszönöm szépen, Ivon, és akkor térjünk rá a szavazásra. A C kompromisszummal kezdünk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes cikkel kapcsolatos kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A négyes cikkel kapcsolatos kompromisszum, mondja az elnök, de nem, a hármas jön. Nem hármas cikk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes cikkel kapcsolatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös cikkel kapcsolatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 101-es módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 102-es módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 103-as, megnyitom a szavazást. illetve nem szavazunk erről. A hetes cikkel kapcsolatos kompromisszum. Nem, mégis a 103 asról szavazunk. Újra kezdjük. Right, now we go to Article 7. Okay, uh, compromise in Article 7. Jó, akkor a hetes cikről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcas cikről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes cikről szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es cikkről szóló kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es cikkről szóló kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Következik a 13-as cikkről szóló kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 14-es cikkről szóló kompromisszum. 16-os áról és 23 áról. Megnyitom a szavazást. Ezekről együtt szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk következik. 15-ös cikkről szóló kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 16-os cikkről szóló kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 170-es módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 171. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 173-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-estől szóló kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 20-asról szóló kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Preambul bekezdések, 30-as módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva A kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. B kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 35-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 36-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 38-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 39-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. D kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. E kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. F kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. G kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. H kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 57-es megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Így kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. J kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. K kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. L kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. M kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. N kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ó, kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. P kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Q kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 74-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 75-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Záró szavazás elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 31 -e mellette, egy ellene nem volt tartózkodás. És a zárószavazás abszolút többséggel. Megnyitom a szavazást. 69-es szabály. 31 szavazatra van szükség. Még nyitva van a szavazás, lezárom a szavazást. 37-en mellette, egy ellene, és nem volt tartózkodás. Gratulálunk! Akkor következik a Ferrara jelentés. Az Eurojust és Albánia közötti együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötésnek jóváhagyásáról szóló határozat. Szeretne valaki hozzászólni, a jelentéstevő nem, akkor rátérünk a szavazásra, nincs módosítás, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtunk, 34-en voltak mellette, egy ellene, három tartózkodás, gratulálunk. És akkor, kedves kollégák, akik szavazni kívánnak, az EKON bizottságba kell jönni, a PHSC 3C50-es terembe. Kérem, oda fáradjanak át, PHS C50, és ott szavazunk az Ekon bizottsággal. How was your summer? Oh, it's good, yeah.